Guten Morgen, meine... Jó reggelt kívánok a <clears throat> kollégáknak, üdvözlök mindenkit. Az Európai <clears throat> Parlament és Bizottság <clears throat> egyeztető ülésén üdvözlöm főtitkár vele urat körünkben, és minden munkatársunkat. Köszönöm Önöknek az előkészítést, és ezt az 55 oldalas kérdőívet, amelyet nagyon lelkiismeretesen kidolgoztak. Az egyes napi rendi ponthoz nincsen módosítási igény, az elnök közleményeit időtakarékossági okból a Coco letterből elolvashatják, és akkor így már is a harmadik napi rendi pontnál tartunk. A főtitkár úr 10 óra 15-kor szigorúan el kell, hogy hagyjon minket, az elnökök értekezletére megy, tehát 1 óra 15 perccel rendelkezésünkre, ezért azt javaslom, hogy azonnal csapjunk vele, és megadom a szót főtitkár úrnak. Ja, herzlichen Dank, Frau äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. És a kezdeményezést is, hogy részletes válaszokat adjunk és kérdéseket tegyünk föl sok. Ön számára fontos kérdésre szerintem választ adtunk. A jelentésből idéznék, kritikus kritikák érintették a látogatói csoportok készpénzes költség elszámolását. Ez ügyben az elnökség döntést hozott, át fogunk állni a bank átutalásos módszerre, olyannyira, hogy már hétfőn elé terjesztem az elnökségnek ezt a javaslatot, és hogyha ezt elfogadja az elnökség, akkor 90%-a az ilyen kifizetéseknek a szállodai utazási költségek elszámolása banki átutalásos módszerrel fog történni, és a 10%-ra csak azért van szükség, hogy némi rugalmasság maradjon a rendszerben. A catering ügyben eh, diversifikálunk, ennek többféle eh, módja van, még ezen a héten megnyílt, most nyílt meg ezen a héten a második új étterem, <clears throat> új étterem, és megpróbálunk több szolgáltatót versenyeztetni. Ami a biztonsági szolgálatokat illeti, erről már lesz még részletesebben szó, de ebben az ügyben annyit szeretnék előre bocsátani, hogy 18-án meg fogunk egyezni a belga hatóságokkal a külső szolgáltatók screeningjéről, és a jövőben 80 külső ö, szolgáltatót kell majd átvilágítani, hiszen a biztonsági szolgálatok átvilágítatlansága önmagában is egy kockázati tényező lehet. Ami a tudományos szolgálatot, a kutatószolgálatot illeti, erről is lesz majd még részletesebben szó, de itt is eredményekről számolhatok be. A két szakbizottsági munkatársak csoportját integráltuk sikeresen a tolmácsolás területén hatékonyságjavításra van szükség. Időközben javultak a számok, de intenzív tárgyalásban állunk a munkakörülményekről a tolmásolási főigazgatósággal. Az Európai Történelem házának építési munkálatai ugyan eltolódtak, de a költségeken belül maradtunk, és hamarosan befejeződik a dolog. A környezeti intézkedések területén is vannak előrelépések, ezekről is szívesen beszélek részletesen. Köszönöm. A 2014-es év mentesítési jelentésének előadója Martin Piper volt, neki adom meg a szót most. Köszönöm, Inge. Ahogy már ezt megszoktuk, már 9 perccel 9 után már a főtitkár úr is elmondta a beszédét, ezt nevezem. Na, nézzük akkor. Sok területen tényleg több pontban javulás történt, köszönjük ezeket, és köszönjük az összefoglalást. A készpénzes kifizetések sok kockázatot jelentettek, sok bosszúságot okoztak, a belső ellenőr most már elégedett lehet. A catering politika tekintetében a gyakornokoknak diszkontot fogunk adni, ez jó fejlemény. Az EP biztonsága vonatkozásában történtek jó dolgok, vannak dolgok, amelyekről nem beszélünk, jó és rosszak egyaránt. A főtitkár úr említette, hogy a, fő, a szolgáltatók átvilágítása, illetve a gépjármű rendszámtáblák automatikus felismerése elkezdődött. Ezek jó dolgok. Ami a kutatószolgálatot illeti, voltak hiányosságok, amelyek kijavítása elkezdődött. A fordító szolgálat tekintetében még vannak fenntartásaink. Itt bizonyos minimál normákat a munkaidő szabályozás vonatkozásában be kéne tartani, és az árérték egyensúlyt valahogy meg kéne teremteni. Kérem a, a főtitkár hogy ebben az ügyben tárgyaljon még. Aztán az utóbbi választási kampány kapcsán, ugye az előzőben a választási kampányokról beszéltünk már? Na mindegy. <clears throat> Jó lett volna, hogyha legalább egy héttel ezelőtt megkapjuk ezt az anyagot, de akkor ha elkészült, akkor köszönöm, majd elolvasom. A parlamenti elnök és a, a, a jelöltek közötti személy összefonódások kérdését tisztázni kellene még. az elektronikus portáról, ami a képviselőknek készül, ez egy nagyon hasznos munkaeszköz, de ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy én megnéztem a rendszert, és valahogy furcsa nekem, hogy a ház alkalmazottai, tehát azzal egyetértek, hogy minden alkalmazottnak, vagy sok alkalmazottnak legyen hozzáférése bizonyos részekhez, az elszámolásokhoz, stb. Hiszen gyakran a munkatársak végzik az úti költségek elszámolását, de az nincs rendjén, hogy az Európai Parlament 17 munkatársa teljes körűen hozzáfér a rendszerhez, lehet, hogy 15, de tegnap ezt egyeztettük. Itt ezáltal ö, ö, személyes titkok, családi dolgok is kiszivároghatnak a képviselőkről, és ez nagyon kényelmetlen lenne. Tehát 15-17 ember így most hozzáférne a MEPEK adataihoz. Nem feltételezem, hogy ők rossz indulatok lennének, de ez egy rés. És, és nem lehet feltétlenül pontosan követni, hogy innen milyen adatok szivárognak ki, tehát ezt a részt szerintem be kell zárni százszázalékosan, hogy az adatvédelem tökéletesen működjön. Meglepett az is, ha még itt kritikaként elmondhatom, nem tudom, hogy tudják-e, hogy időközben mindenkinek a be- és kijövetelét számítógépesen nyilván tartják. És senki nem kérdezett engem, hogy én szeretném-e ezt. Nem tudom, hogy adatvédelmi szempontból ez rendjén van-e, hogy minden egyes kés belépőt nyilván tartanak, ez, ez, ez, ez hát legalábbis vitatárgyat kéne, hogy képezze. Adatvédelmi biztonsági szempontból. Végül pedig a Lux díjról szólnék röviden. Egy kicsit már idegesít ez az ügy hogy a tanulmány még mindig nem készült el. Kértünk egy értékelést, és látható, hogy ha ezt nem kapjuk meg időben, akkor a következő mentesítés során megint ott lesz problémaként a Lux díj, ezért kérem, hogy sürgősen készítessék el ezt a tanulmányt. Összességében előadóként pozitívan értékelem, ami történt a tavalyi évhez képest. Az adatvédelem és a Lux díj foglalkoztat még főleg engem, de biztos, hogy ezekre is megoldást talál majd a főtitkár úr. Köszönöm szépen! Ami az adatvédelmet illeti, ezt én is megerősíteném. A belga jogász ismerőseim azt mondják, hogy amit a parlament csinál, nem áll összhangban a belga szabályozással. A főtitkár úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Az előadó számos kérdésről beszélt, amely többségileg pozitívan értékelt, két dolgot kritikusan. Nézzük ezeket. A tolmácsolást illetően Öt területen próbálunk előrelépni. Jobb szolgáltatást szeretnénk a képviselőknek nyújtani. Ehhez rugalmasabb munkaidő szabályozásra lenne szükség, mert manapság a parlament már nem csak úgy dolgozik, mint régen, hogy délelőtti, délutáni szlotokban, hanem mindenféle új típusú ülés született más időpontokban, ehhez rugalmasabbá kell tenni a munkaidőt. Erről konzultálunk a tolmások képviselőivel. Másodszorban, ami a hatékonyságot, termelékenységet úgymond illeti, megállapítottuk, hogy számos intézkedés révén, amelyeket időközben meghoztunk, a tolmácsok beosztása átlagosan másfél órával nőtt, akárhogy is számolunk, ugye tisztán 10 óra kabin szolgálat mellett számos egyéb adminisztratív feladata van a tolmácsoknak, ez a 10 nőtt másfél órával, azáltal, hogy például a szabadságok tervezését racionalizáltuk, és a normális munkanapokon kevésbé kapnak szabadságot, és Nekünk persze azt is meg kell fontolnunk, hogy az összes ledolgozott tolmácsolát hetente korlátozni kell, mert egyébként minőségromlással kell számolni. Magas minőségi elvárásaink vannak, de ezt tudni kell. A tolmácsok folyamatosan nyelveket is tanulnak, és a nyelvtanulást tervezni kell. Minél több nyelven tud egy tolmács, annál jobban tudjuk beosztani a tolmácsokat. Ezt rendszerszerűbben kell tervezni, és hozzá kell jobban igazítani az igényekhez, szükségletekhez. Itt lépni fogunk még. Több fairnessre van szükség a munkaterhelésben. Megállapítottuk, hogy egyes tolmácsok a kabinban 6 eh, és 16 óra között időt töltenek hetente, tehát ez nem eh, egységes, nem igazságos a gyenge nyelv kombinációjú tolmácsokat keveset lehet beosztani, akinek több nyelven az az tanul sokat dolgozik. Itt is sikerült egy kis, kicsit eltolni az egyensúly irányába a dolgokat. A 6 és 16 óra átlaga 10 órában jön ki nagyjából, mondom, ez emelkedett. A kutatószolgálatokról is szó volt, ahogy a jelentésben is benne van, több mint 5000 képviselői kérdést válaszoltak meg, több mint 1000 kiadványt adtak ki, 50-60 szakmai tanulmányt írtak a szakbizottságoknak, új lehetőségeket ad a, a, a könyvtár a vitákra, és emelkedett a A, a nem szabályozás költségeinek kutatása is, mert ugye sokan használják ideológiai fegyverként azt, hogy rossz a szabály és sokba kerül a szabály, de egyre több tanulmány mutatja meg, hogy ha nem lenne szabályozva bizonyos terület az EU-ban, az még többe kerülne, és nem csak a jogalkotás elején, hanem közben és végén is tesztelik a kutatóink azt, hogy egy adott joganyag hogyan működik, milyen előnyökkel, hátrányokkal jár. Ezt az EPS főigazgatóság egyre színvonalasabban csinálja. Az Európai Történelem házáról is szó volt. Elkészült az építkezés, belül maradtunk a költségvetési terven belül, de a megnyitás még várat magára. Talán május 6-án lehet ezt majd megejteni. Miért? mert a brüsszeli támadások miatt utólag kellett betervezni biztonsági kapukat, ellenőrző pontokat, amivel az eredeti tervek nem számoltak, és az ablakokat is ki kellett és ki kell cserélni biztonsági okokból, és három hónapnyi stabil környezeti működést kell bizonyítanunk és ráadásul az, aki az egészet tervezte, a nyáron meghalt, ezért megakadt a tervezési munka. A látogatói kifizetésekről már beszéltünk, a cateringről is valamennyire. Az európai brüsszeli szubvenció megszüntetésével több milliót megspórolunk, ugyanakkor a gyakornokoknak olcsóbb árakat biztosítunk, ez szerintem így igazságos és hatékony, és, és időközben jele, megnőtt a díj, de ezt kezelni tudtuk. Környezeti és biztonsági átépítések zajlanak, a fő bejáratok elkészültek, mindkét fő épület esetében, a szárny épületeken még az ablakokat kell megerősíteni, kicserélni, és megpróbáljuk jó együttműködésben a külső szolgáltatókkal ezeket minél előbb elkészítetni. A két, két önkormányzat is érintett ebben az ügyben, de a saját biztonsági paramétereinket alkalmazzuk, és erről részben már szóltam is. Ami az e-portálhoz való hozzáférést illeti, az előadónak igaza van. Túlzott volt az első tervek szerint a hozzáférési lehetőség informatikai értelemben is, és a pénzügyi főigazgatóság részéről is. Az informatikai területen ezt a hozzáférést csökkentettük, tehát 17-ről 6 főre csökkent a hozzáférők száma, ami a pénzügyi területen hozzáférők számát illeti, mindazok számára, akik nem naponta igénylik a rendszer használatát, külön típusú hozzáférést fogunk létrehozni, és ez úgy gondolom, hogy megválaszolja a kérdést, vagy legalábbis javítja a helyzetet adatvédelmi téren. Ami a Lux díjat illeti, a tanulmány elkészült, ha a szakbizottság igényli, akkor ezt is be tudom mutatni akár ma. Azt hiszem ezek voltak a fő kérdései az előadónak, és ezekre akkor azt hiszem válaszoltam. Köszönjük szépen. Most Ajala asszonynak adok szót. Sí, gracias, presidenta. Sí, la... Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Természetesen én is szeretném üdvözölni a főtitkár urat, és megköszönni, hogy eljött ma hozzánk és a tavalyi mentesítést átvizsgálja velünk annak érdekében, hogy lássuk, hogy az ajánlásokkal mi a helyzet. Nos, ami az egyes témákat illeti. Először is, ami a napi díjak növelkedését illeti, ebben nem vettek részt a parlament munkatársai számára ez nem csak az utazási költségeket illeti Strasbourgba és vissza, az asszisztensek kevesebbet kapnak 20%-kal. És szeretném kiemelni azt is, hogy hangsúlyoztuk azt, hogy asszisztenseink helyzete a többi bizottsághoz képest, ahol bizonyos normákat szeretnének teljesíteni, külön figyelmet érdemelnek. És hogy reformálni kellene az asszisztensek státuszát. Ami a látogatói csoportokhoz kapcsolódó kifizetéseket illeti, azt hiszem, hogy ezt banki átutalással kellene végezni. Mert ellentmondásos cikkek voltak a bankokkal és a banki átutalásokkal kapcsolatban. De aztán az asszisztensek megkapják ezeket a banki átutalásokat, és hogyha külföldről érkezik ez az összeg, és bizonyos esetekben magas összegekről van szó, akkor nyilván adózási szempontból is ellenőrizni kell, és problémák merülhetnek fel. Úgyhogy szeretném tudni, hogy ezt hogy oldjuk meg. Aztán, ami a Sodexot illeti. Aggódtunk amiatt, hogy olyan sok embert elbocsátottak, akik már vagy 30 éve itt dolgoztak, és szinte magyarázat nélkül és nagyon nehéz körülmények között kerültek elbocsátásra, úgyhogy szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban is mondana valamit. Ami a tanulmányok, a kutatás minőségét illeti. Es verdad, y el otro día tuvimos eh, la prueba en nuestra comisión, se criticó mucho la calidad de uno de los estudios. Entonces yo querría que usted nos comentara. Ezeknek a tanulmányoknak a, a minőségével némi problémánk van, úgyhogy szeretnénk tudni, hogy ezeknek a minőségét hogyan tudjuk ellenőrizni. Ön azt mondta, hogy a legutóbbit most osztották ki, azokról a politikusokról, akik választási kampányban vesznek részt, és hogyan lehet őket védeni. De ez a, az egész téma egy kicsit aggaszt engem. Aztán, ami a bizottságok közötti együttműködést illeti. A hetedik oldalon valami probléma van? Tehát a hetedik oldalnál tartunk a bizottságok közötti együttműködésnél. Itt valami van, amit nem értek. Az EGSB és a többi érintettek vonatkozásában a munkatársak átcsoportosítása következett be. Úgy látom, hogy a fizetések vagy a nyugdíjak összege jelentősen megnőtt. Szeretném tudni, hogy ezt kifizeti az EU, vagy a parlament költségvetésébe tartozik ez. Mert nem tudom, hogy a többi intézmény mit szól hozzá, hogyha meglátja, hogy itt mi történik. A tolmácsása kapcsolatban azt hiszem már elhangzott minden. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony, hogyha jól látom, hat kérdést kaptam, amelyeket most megpróbálok megválaszolni. Ami az APASZ, tehát a parlamenti akkreditált asszisztenseket illet, illetve a Strasburgi költségek megtérítését, ami, illetve a szolgálati utakat. Rothbérend asszony elnöklet alatt volt egy munkacsoport, és ez azt javasolta, hogy a képviselő, ugye azt mondták, hogy a képviselők különböző opciókat akarnak a, kapni arra, hogy hogyan térítsék meg a költségeiket. Ezért térez el a többi elszámolástól 160 euró között mozoghat a per diem, hogyha az elnökség úgy döntene, hogy megváltoztatjuk a rendszert, akkor természetesen ezt meg lehet tenni. Eddig azonban az volt a helyzet, hogy azt mondták, hogy bizonyos flexibilitást kellene adni a képviselőknek arra, hogy a parlamenti képviselők utazásainak a költségtérítését megszervezzék. Ami a Transparency International-t illeti, illetve a whistleblower dolgokat, az APASZ asszisztensek teljesen egyenrangúak. Eddig minden whistleblower, tehát asszisztens volt. Nem arról van szó, hogy őket diszkriminálnánk és kevesebb lehetőségük lenne, hanem a gyakorlat azt mutatja, hogy a parlamenti asszisztensek, vagy az egykori pénzügyi, parlamenti asszisztensek azok, akik ebbe a szerepbe jelennek meg. Tehát nem arról van szó, hogy egy csoport diszkriminálva lenne, a gyakorlatunk ennek az ellentétét mutatja illetve a tapasztalatunk. Ami a látogatói csoportokat illeti, eh, köszönöm az elismerést, az alapvető döntés megszületett, és azt remélem, hogy hétfőn az elnökség a részletes megvalósítást is ö, eh, ö, eh, megteszi. Ami a cateringet illeti, ez a Kompass e, cég, amely e, Sodexo-tól átveszi a megbízást, több mint 200 munkatárs van e, itt, azt hiszem, hogy egy év elteltével hat embertől búcsúztak el, úgyhogy ez egy eléggé korlátozott kihatás. Ha én jól értékelem, nem sértették meg a törvényi kötelességeiket az átvétel után. Ami az ötödik kérdést, a, a öm, tanulmányt illette, kérdeztem az elnök asszonyt, hogy voltak-e valamilyen problémák a tanulmányjal. Ez egy külső tanulmány volt, tehát nem a belső munkatársak tanulmánya, de talán, hogyha elküldik nekünk ezt a tanulmányt, akkor ezt meg tudjuk nézni és akkor értékeljük a dolgot, milyen tanulmányról van szó, és kikészítette ezt. A Régiók Bizottság, a Gazdasági és Szociális Bizottság. Ezzel kapcsolatban ez a helyzet, hogy ez a munkatársak átvitele költségvetésileg semleges, mert természetesen felmerülnek nálunk ezek a költségek, de aztán a régiók bizottságában és az gazdasági és szociális bizottságban annyival kevesebbet kell fizetni, tehát ez a, a, az európai adófizetőknek kevesebbe kerül, tehát rájuk nem volt már szükség a fordításban ott, de számunkra itt tanul, tudományos szolgálatban, vagy a tudományos igazgatóságon nagyon jó munkát végeznek. Ami a Gazdasági és Szociális Bizottságot illeti, megkérdez kérdeztem tőlük, hogy elégedettek-e az a mi szakértő, illetve tudományos szolgálatunk munkájával, mert eh, ez ugye nem csak a képviselőknek eh, dolgozik, eh, ez a szolgálat, és ott a Gazdasági és Szociális Bizottság nagyon elégedett, ezt a választ kaptam, úgyhogy tulajdonképpen mindenkinek javára vált ez az átszervezés. Köszönöm. De jó úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a főtitkárnak is, köszönöm a, az írásbeli válaszokat, illetve a beszámolóját ma délelőtt. Néhány dolgot dologgal egyetértek, hogy átvennék, amit Piper úr mondott, de megnéztem, hogy mi volt a helyzet az előző években, és milyen tendenciák merülnek fel. Egyes témák nem merülnek fel újabban, ez jó. De van néhány dolog a 2014-es jelentéssel kapcsolatban, amelyeket említeni szeretnék. Egy alapvető pont az az, hogy mind a 13., mind a 14. oldalon az írásbeli válaszban azt látjuk, hogy itt volt egy állásfoglalás a 2014-es mentesítés után, a 37-es bekezdésről van szó, támogatja a teljes átláthatóságot, tehát teljes átláthatóság az általános kiadások tekintetében, és a válaszban pedig azt látjuk, hogyha az elnökség szeretné, akkor az adminisztráció az szabályokat pontosíthatja, és elmagyarázhatja, és er, ezt leadja. De hát nem ezt akartuk az állásfoglalásban. Az állásfoglalás minden intézményre vonatkozik. Különben semmi értelme az egésznek, különben nincs időt, nincs értelme időt fordítani a módosítójavaslatokra, javaslatokra, a szöveg véglegesítésére, hogyha az elnökség vagy az elnökök konferenciájától függ az, hogy egyáltalán ezt megvalósítják, vagy nem. Évek óta ez a probléma. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy hát nagyon sajnálom, hogyha ilyen választ kapunk, ez, ez számomra nem kielégítő, és az elnökséghez kell fordulnunk akkor, azt gondolom, hogy nagyon jó lenne a mentesítési eljárás szempontjából, ha a végrehajtás maradéktalanul megtörténne. Aztán a 14. oldalon, a 43-as bekezdésben az intézményközi munkacsoportról van szó, az átláthatósági e, nyilvántartásról, Transparency Register. E, én tudom, hogy e, ezen dolgoznak, talán valami más megoldást lehetne találni. Ugyanez a kép alakult ki ezzel kapcsolatban. Szeretnénk egy bizonyos típusú intézményközi eh, együttműködési csoportot, eh, de valami mást eh, kapunk, mert a mert az elnökség más döntést hoz, mint amit eldöntöttünk, mint amit a képviselők akarnak. Most itt ki a főnök? A plenáris? A plenárison döntjük el, hogy mit akarunk? Vagy az elnökség azt utána felülbírálja? Vagy hogy? Ez tulajdonképpen a hozzászólásom legkritikusabb pontja. Egyébként, ami a többi dolgot illeti egy, egyértelmű lépéseket tettünk az átláthatóságot illetően a parlamentben, úgyhogy itt például a legislative footprint esetében sikerült előre, előrelépéseket elérni, aztán ami ezen kívül felmerül, a tizedik oldalon a 28-as bekezdés, ez pedig az elnökség átláthatósága, nyitottsága, és itt a ami a szavazást illeti, a frakción belül erről lehet beszélni, Ugye Strasbourgban hétfőn szoktak lenni az elnökségi ülések, az anyagok ezzel kapcsolatban előtte pénteken vagy hétvégén kerülnek kidolgozásra. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elnökségi résztvevőnket, képviselőnket tájékoztassuk, de hát ez nem egyszerű, hogyha péntek délben jönnek ki a dokumentumok, hétfőn utazunk. Alig-alig lehet a megalapozott véleményt kialakítani ezekről a témákról. Úgyhogy nem lehetne -e ezt valahogy máshogy megpróbálni, mondjuk interneten egyeztetni, hogy időben megkapjuk a dokumentumokat. Ez nyilván a elnökség tagjaira is vonatkozik. Aztán a 17. oldal, itt a 48-as bekezdésről beszélnék, ebben egy jó hír van, ez már régebb óta beszélünk erről, a lobbistákkal és az érdeképviselőkkel való megegyezések, a parlament weboldalán kellene ezeket közzétenni, vagy a, a képviselők saját homepage-én, saját oldalán. Aztán az a főigazgatóság, amely a technikai támogatásért felel, azt mondta, hogy ez nem működik, ezt nem lehet, de, de aztán közben az ITEK meg azt mondja, hogy mégis lehetséges, helyettes, úgyhogy, vagy a főtitkár, úgyhogy ezt jó lenne eh, tisztázni az itekkel, jó lenne előrelépni ezen a ponton is. Aztán a 32. oldal 75-ös bekezdés, még egyszer, ami a lobbistákat eh, illeti. Eh, itt senki nem mondott semmit a magasabb rangú tisztviselőkkel kapcsolatban ezzel mi a helyzet? Ők már nyugdíjba mentek, persze attól még, hogy nyugdíjba mentek, lehet, hogy valamilyen tevékenységet végeznek, tehát az egykori tisztviselők kérdését szeretném felvetni még egyszer, hogy jelentsék, hogyha ők valahol dolgoznak. Aztán a 19. oldalon a revamping, tehát az LP e weboldalának a modernizálása, ezzel mi a helyzet? illetve az átláthatóság, hozzáférhetőség a polgárok szempontjából, aztán a LuxDíj, a kapcsolatos vizsgálatok, jó lenne valamilyen írásbeli dokumentumot kapni ezzel kapcsolatban, amit megnézhetnénk. 45. oldal nyugdíj alap, illetve a likviditás kérdése, ezzel is szeretnék írásbeli információt kapni, illetve az utolsó pont, amit szeretnék említeni, a DG.com bizonyos oldalakon közzé teszi a látogatói számokat, azon az oldalon, ahol a választásokról is szó van. Hát ezt nem tartom igazán meggyőzőnek, ezeket a számokat. Hollandiában volt egy közvéleménykutatás azzal kapcsolatban, hogy mennyire ismerik a polgárok az Európai Parlamentet, hát drámai számok jöttek ki, ebben talán mi is szerepet játszhatunk de közben ez összefügg az információs, a tájékoztatási politika hatékonyságával is. A kérdés tehát, hogy a parlamentben hogyan tudnánk a polgárokkal, vagy a parlamentről jobb információt, jobban informálni a polgárokat. Hát nem mondhatom, hogy nem olvastad el ezt a dokumentumot, mondja az elnök. Sok szeretettel köszöntöm Villand urat, alelnökünk egyébként az elnökségben és ő is részt vesz ezen az ülésen. Megadom a szót a főtitkár úrnak. Köszönöm szépen. Az első két téma, amit említett a képviselő úr, politikai kérdés. Ezek politikai testületek illetékességébe tartozik az általános költség általány. Erről az elnökség dönt, az elnökség felelős ezért. Aztán az átláthatósági szabályok kérdése, mi a helyzet az új tárgyalással, ez is, a, ez pedig az elnökök konferenciájának, a politikai frakciók elnökének a konferenciájának a döntése, politikai szintű, tehát mi az adminisztráció ezt végrehajtjuk, de a határozatokat, döntéseket a politikai szintről kell, hogy megkapjuk az elnökségtől, illetve az elnökök konferenciájától. Ami az elnökségi dokumentumokat illeti, az adminisztráció az alelnököknek mindig az ülés előtt tíz nappal elküldi a dokumentumokat, illetve az elnöknek, az elnöknek tíz nappal az ülés előtt, pontosan pénteken a Strasbourgot két héttel megelőző hét péntekén, tehát tíz nappal Strasbourg előtt kapja meg az elnök a, a, az adminisztrációtól a dokumentumokat. Természetesen az elnök ezt megvizsgálja, ő felel a, a napirendér is. Általában aztán kedden kiküldi az anyagokat az elnökség tagjainak, tehát hat nappal az ülés előtt előfordulhat persze, hogy ezek még minden nyelven nem állnak rendelkezésre. Lehet, hogy a fordításon dolgozni kell, de nagyjából ez a, az időkeret, amiben dolgozunk. Köszönöm szépen az elismerő szavait a legislative footprint témában én tudom, hogy legutóbbi alkalommal még erről beszéltünk. Aztán a napiren, a, a, a kalendárium naptár felvétele a weboldalra, ez lehetséges, egyesek állítólag már ezt csinálják is, tehát technikailag ez működhet, sőt, ha meg nem működik, akkor meg lehetővé kell tenni. Ami a külső tevékenységeket illeti, hadd utaljak arra, hogy ezt be kell nyújtani, be kell adni, ha azonban kapunk valamilyen e, utalást, akkor ezeket megvizsgáljuk. Jelenleg nem kaptunk erre való utalást, úgyhogy úgy abból indulunk ki, hogy a parlament egykori tisztviselői nem folytatnak külső tevékenységet. Ami a weboldalt illeti, itt is pontosan informálódtam, itt is voltak kritikus megjegyzések. Egy millió dokumentum van, most hogy lehet ezzel kapcsolatban az a, a áttekintést megőrizni. Nagyon fontos, hogy a keresési funkció jól működjön. Ehhez a search engine, tehát a kereső engine-eknek az optimalizálására is szükség van, a Google-nél is. Nincs, nem lehet, hogy a legislatív munkával kapcsolatban abban, hogyha, hogyha mm, kereső fogalmakat adunk be, akkor először mindig az Európai Bizottság dokumentumai jelennek meg. A parlament képviseli a polgárokat, akkor nem lehet, hogy a parlament oldalán keresve bizottsági dokumentumok jöjjenek ki azért ezért kellene intelligensebben felépíteni és optimálni a weboldalt. Ezért egy administratív munkacsoportot hoztam létre, amely azon dolgozik, hogy hogyan lehet ezt a kérdést, ezt a témát optimalizálni. Közben javultak a javultak az eredmények, most már előkelőbb helyen jelennek meg a parlamenti oldalak és dokumentumok a keresés során, de hát minden esetre nagyon nehéz ezt egymillió dokumentum esetében. Ami a nyugdíjalapot illeti, igen, itt most jelen pillanatban nincs likviditási probléma. Természetesen a nyugdíjalap nem kap újabb befizetést, ez lezárult. A, az alapszabály döntése szerint most képviselői nyugállományi alap veszi e, ennek a szerepét át. Nincsen likviditási probléma tulajdonképpen, ami probléma van, az nem likviditási probléma, hanem inkább a tőkefedezeti problémát e, veti fel, de a likviditási probléma nem létezik, tehát ez nincs. Köszönöm. Gartenbach asszony. Ja, ein herzliches Köszönöm szépen, főtitkár úr. Csak másfél pontot akarok itt felvetni. A jogalkotási időszak egész ideje alatt ezt lehet az egész időszakot a nyugdíj alaphoz beszámítani az asszisztensek számára. Lenne a terv, de hiányzik még az egyértelmű szabályozás, és egy másik hasonló felvetésem lenne. Azt szeretnénk, hogy egységes megoldás szülessen a munkaszerződésekre is. Történt már előrelépés, de ez mindkét oldal a képviselők és az asszisztensek szempontjából is előnyös lenne. A harmadik pedig talán csak egy apróság, tavalyi mentesítés során is elmondtam, iskolák kérdeznek minket, die im Moment in keiner Weise geregelt sind und wo es natürlich... Hogy lesznek-e a parlamentben ilyen gyerekeknek, fiataloknak rendezett többnapos bevezető ö, stázsok, itt tartózkodások. Sok ilyen megkeresést kapunk, nem csak belga iskolákból, tudom, hogy német iskolákban is, illetve a brüsszeli német iskolában is van ilyen érdeklődés, hogy gyerekcsoportokat is lehessen idehozni, de ne csak látogatóként, hanem egyfajta agytágítóra. Köszönöm szépen. Ami a nyugdíjjogosultságot vagy beszámíthatóságot illeti, a dolog természetében fakad, hogy más szabályok vonatkoznak a képviselőkre és az asszisztensekre, illetve hogy az asszisztensek jogai a képviselőik étől függ részben. Előfordulhat, hogy valaki kiválik innen, előrehozott választások vannak, stb. Ez nyilván az asszisztensekre is következményekkel jár. Ezt nem tudjuk befolyásolni, ilyen esetben az asszisztens nem tudjuk tovább alkalmazni. Ha a képviselő mandátuma megszűnik, és egy új képviselő jön, akkor attól nem várhatjuk el, hogy egy idegen asszisztenst alkalmazom. Tehát ez, ebben, ennek tudatában vannak egyébként az asszisztensek is, és ezzel élniük kell tudni. mert tudni kell élniük, ami pedig a szerződéseket illeti, jó lenne valamilyen szerződéses keret valóban, mert egyébként nincsen hivatkozási alap. Másfelől pedig gondjaink vannak azzal, hogy megalapítsuk, hogy egységes, megegyezéses megállapodás lehetőség van, vagy sem. Ami az iskolások bevonását illeti, az, az pedig szívesen lépünk ebben az ügyben. Én is feliratkoztam a felszólalni kívánók közé. A következőket szeretném megkérdezni. Adatvédelmi ügyben. Nem lenne jó, hogyha megismerhetnénk a teljes workflow-t, például egy egészségügyi elszámolás útját. Ugye ezt Luxemburgba kell küldenünk, és például ezt sem kérdezték meg tőlem képviselőként, hogy, hogy hozzájárulok-e ahhoz, hogy adataim Luxemburgba kerüljenek, ilyen kényes adataim, és hogy hogyan kerüljenek oda, hogy ez postai úton kerül oda, vagy hogyan. Ezt jó lenne tisztán látni, ez minden képviselő számára, de egyébként minden európai dolgozó számára szerintem jó lenne, hogyha ez tisztán látható lenne, és garanciákat láthatnánk arra, hogy sehol nem szivároghatnak ki adatok. Nem egyedül vagyunk itt a világban. Másodszorban a Költségvetési Bizottságban látjuk, hogy a, a szolgáltatások többségét most internalizáltuk a, a sofőrszolgálat, a biztonsági szolgálat, most belülre került korábban, kipakoltuk őket, most behoztuk őket, vannak érvek pro és kontra. Én eh, a magam kis szűk sváb agyával eh, szeretném látni, hogy az utóbbi tíz év során eh, mi volt az externalizációk és internalizációk összköltsége, és mibe került az adófizetőknek ez az ide-oda mennyit takarítottunk meg vele, vagy mennyi pénzt dobtunk ki az utóbbi 10-12 év alatt. Szerintem ez fel lenne, hogyha ezt tudhatnánk, mert hosszú távon is értékelnünk kell azt, hogy a parlament mennyire hosszú távon tervezve, értelmesen, racionálisan tervezi ezeket a szolgálatokat. Ami a sofőrszolgálatot illeti, most ugye ezt internalizáljuk megint, és akkor ez így a mentesítés alá kerül. Én már akkor is itt voltam, amikor externalizáltuk, és akkor is ezt el kellett fogadnunk, hogy ez miért értelmes úgy, most meg így. Graf itt van a bizottságtól, aki ott a fő könyvelő, ő is évtizedes rátekintéssel, rálátással rendelkezik itt a dolgokra. Ugye van egy önkéntes nyugdíj alapja a képviselőknek, de más ö, a jogállásunkból adódó nyugdíjunk is van, de ezen belül például az olasz és francia képviselőknek egyéb előjogaik is vannak, ők európai büdzséből kapják a nyugdíjukat, a többiek nemzeti büdzséből. Jó lenne ezt is hosszú távon visszamenőleg látni, hogy mik a trendek. Nem átlátható ez, hogy milyen költségvetési sorok szerepeltek a nyugdíj kiadások területén, és hogy mit várhatunk. Kraft is elmondtam már, hogy itt egy fél milliárd eurónyi pénzről van szó, és ahogy én tudom, körülbelül ugyanolyan költségszinten lennénk, hogyha a franciákat és az olaszokat is bevonnánk a többségi rendszerbe de ezt jó lenne számosítva látni, hogy ez tényleg így van-e. Aztán személyes érdeklődésemnek teszek eleget, ha megkérdezem. Ugye az elszámolásokkal mindig baj volt és van. Magam is megéltem, hogy egy munkatársam elszámolása kikerült a sajtóba. Az ilyen típusú kiszivárogtatásokat meg kell akadályozni. Ne legyen a sajtóra bízva, az ilyen típusú tényfeltárás, legyünk mi szigorúak önmagunkkal, és ne a választók meg a torzító sajtó döntse el, hogy mennyire szabályosan működünk. A görög TV közölt egy hírt ilyen ügyben. Tehát a mandátum szabadsága nagyszerű dolog, minden képviselő persze azt csinál és azt tesz ki a saját weboldalára, amit akar, kiteheti egyénileg a képviselő a saját elszámolását, hogy jó példát mutasson, de ne keltsük azt a benyomást, hogy ez a kötelessége lenne a képviselőknek. Szabályoknak kell megfelelni, a szabályokat közösen kell elfogadni, ezeknek tisztességeseknek kell lenni. És be kell őket tartani. Ami pedig a hőmérsékletet itt illeti. Ez itt az egész házban a legrosszabb ülésterem. Vannak olyan termek, ahol megfagyunk, van, ahol megsülünk. Tudom, hogy én magam is jeges szívű vagyok, de talán nem én okozom itt ezt a hideget, és nyilván férfiak és nők között is van különbség, villandónak éppen melege van. Miért van az, hogy évek óta nem sikerül ezt a termet rendbe tenni? Ezerszer szóvá tettük már, hogy itt nem jól működik a eh, légkondicionáló, hogy ilyen apróságot is felvesek, főtitkár úr. Elnök asszony, az utolsó kérdéssel kezdem igen, valóban nagyon személyesen éljük meg a hőmérsékletet. Wieland úr itt ezt ö, ö, demonstrálta. Nehéz egy hőmérsékletre hozni a képviselőket. Ez biztos. Ami a többi kérdést illeti, a workflow-t szívesen ö, bemutatjuk, megadjuk a hozzá szükséges adatokat, ami az internalizáció, externalizáció kérdését illeti, a sofőr és a biztonsági szolgálatok vonatkozásában az Európai Parlament nevében azt tudom mondani, hogy konstans épületállomány mellett van értelme a, a helyzetet vizsgálni. Most kevesebb pénzt adunk ki ezekre a szolgálatokra, mint korábban az externalizáció idején a jelenlegi épületstruktúra esetén az internalizáció volt, volt racionális, és ezzel pénzt takarítottunk meg. Ami a nyugdíjakat illeti, e, még korábbi adósságaink vannak, illetve korábbi szabályokat alkalmazunk részben, és a tagállamokban gyakran volt e, képviselőknek elkülönített nyugdíj, e, máshol pedig soha nem volt ilyen és ez, ez nem tőlünk függ. Az viszont nem lenne helyén való, hogy a képviselő ne kapjon nyugdíjat. Igen, az önkéntes nyugdíj alatt, mint kiegészítés, az rendben való is lenne. A, pan, a nyugdíj befizetések hosszú éveken át történnek a befizetések. 30-40 évekről beszélünk, adott esetben itt körbenézek 50 évről. Éves átlagban ez 10-15 millió tesz, tesz ki, összességében talán 1,6 milliárdot. Ez jelentős összeg valóban. És akkor a workflow-t megkapjuk. Next of the redner list is a kollégi Liberacki, bitte schön. Liberacki kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ayala Senderrel értek egyet. Itt félreértés történt. Pontosabban nem értek vele egyet. Ayala Sandernek nem pozitív véleménye volt a látogatói csapatok és az asszisztensek témájában, hanem kritikát fogalmazott meg, ezt ne értsük félre veszélyt jelzett, például, hogyha egy asszisztens 10-15 ezer eurót kap a számlájára, akkor neki azt valahogy meg kell magyarázni a hatóságok felé, és ez akár még a zaklatás kategóriáját is kimerítheti, Aztán a szakbizottsági munkáról is szólnék, főtitkár úr. Az előző ülésen is elhangzott, hogy jó lenne, hogyha sikerülne az utazási költségeit az asszisztenseknek csökkenteni, illetve hogyha egy Előfordult már, hogy az asszisztens a képviselőjével szembe szállt, mert nem tartotta igazságosnak az elszámolást, a javadalmazást, 1500 euróból nem tud kijönni a gyereke. Ezt meg lehetne előzni, hogyha refinanszírozási rendszert vezetnénk be, az asszisztens mindig alárendelt, kiszolgáltatott helyzetben van a képviselőhez képest. Ebből adódnak sokszor feszültségek, és ez az új rendszerben ugyanúgy megmarad, mint a régiben megvolt. Ami a látogatói csoportokat illeti, lenne egy konkrét javaslatom. Ha akreditált asszisztensek utazásai Erről van szó, és őket bizottságok megkérdezik, hogy hogy érte őket zaklatás, akkor ilyen dolgok gyakran kimerülnek, kiderülnek. Ami a látogatói csoportokat illeti, hétfőn lesz erről döntés az elnökségben, ezt nem akarom megerőlegezni. Nagyon sokféle lehetősége van a képviselőknek a banki átutalásokat lebonyolítani. Ez nem kényszer, lehet egy külső semleges ügynökséget alkalmazni erre. Vannak jó példák egyébként, hogy egyes képviselők hogyan javadalmazzák az asszisztenseiket, de ezt persze nem lehet ráoktrojálni senkire. Erről az elnökség dönt. Ha volt asszisztense kuti költségei problémává válnak, és itt egy megkérdezésen, meghallgatáson kiderülnek szabálytalanságok, akkor ezeket az úti költségterheket a parlamentnek vállalnia kell. Senki nem kényszeríthető utazásra, hogyha képtelen kifizetni a saját úti költségét. Kollégi Jávor kolléga. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm főtitkár úrnak, hogy ma beszélgethetünk azokról a válaszokról, amelyeket a 14-es discharge-ban megfogalmazott kérdésekre válaszul küldött. Én négy ponton szeretnék megjegyzéseket tenni, ezek között van olyan, ami szóba került már a, mai ülésünk során. Az első az általános költségtérítésnek a kérdése. De Jong kollega érintette már ezt a kérdést. Az általános költségtérítéssel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy az alap tézis, amit tudomásul kell venni, hogy a parlamenti képviselők közpénzeket használnak föl az általános költségtérítés keretében. És a köz megítélésem szerint joggal várja el, hogy ennek az ellenőrzése valamilyen formában megtörténjen. Különböző lehetséges útjai vannak ennek. Az egyik az, hogy a parlamenti képviselők a nyilvánosság felé számolnak el az általános költségtérítés felhasználással, a másik, hogy szigorú belső szabályok szerint a belső ellenőrző rendszer szűri ki az esetleges visszaéléseket. Mind a kettő lehetséges, én a magam részéről azt gondolom, hogy parlamenti képviselőként és éppen a mandátum szabadság miatt alapvetően politikai felelősséggel tartozom képviselőként, és ez a politikai felelősség a választók felé áll fenn. Tehát én azt pártolom, hogy az általános költségtérítés az legyen nyilvánosan elérhető az elszámolása a e, választók felé, hiszen feléjük tartozunk elszámolással. Lehetséges egy olyan is, hogy szigorú belső szabályok szerint e, el, el, e, vagy a, a titkárság, a házvezetése ellenőrzi ezeket a, a költéseket. Én ezt nem tartom szerencsésnek, hogy egy bürokratikus intézmény ellenőrizze a politikus képviselőket. De jelen pillanatban egyik sem működik ebben a házban. Sem szigorú belső elszámolás nincsen, sem nyilvánosság nincsen az e, általános költségtérítésre. A parlament e, egyértelműen kérte a e, titkárságot, hogy ebben a ügyben történjen előrelépés, és a teljes átláthatóságot az általános költségterítés területén teremtsük meg. Erre adott válaszában főtitkár úr azt írja, hogy lehetséges az egyes képviselőknek, hogy eh, egyénileg nyilvánosságra hozzák ezeket az információkat. Én azt gondolom, hogy az a szabály, ami nem tiltja meg a képviselőknek, hogy nyilvánosságra hozzák ezeket az információkat, de nem is ír elő semmiféle kötelezettséget, ez a szabály, ez lényegében értelmetlen, funkciótlan, és nem éri el azt a célt, hogy a nyilvánosság eh, átláthatóan tudja ellenőrizni, hogy hogyan használják fel a képviselők a, közpénzt. Főtitkár úr válasza, hogy eh, ehhez a lépéshez a bürótól várja eh, az utasítást, számomra felveti azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ki instruálja a ház titkárságát, a parlament plenáris ülése, amelyik egyértelműen megfogalmazta az igényt a teljes átláthatóság megteremtésére, vagy teljesen mindegy, hogy mit mond a, a plenáris ülés, mert majd a bíró eldönti, hogy hogy értelmezi a plenáris ülésnek a, a döntését. A második téma a közérdekű bejelentők, a whistleblowerek eh, védelme. Ez egy nagyon fontos eh, ügy, amiben európai szinten is előre kéne lépni, de a belső szabályok is eh, rendkívül fontosak. Jelenleg is vannak, ahogy helyesen a válaszában a főtitkár úr megfogalmazza, vannak alkalmazható szabályok a, a közérdekű bejelentők védelmére, ugyanakkor éppen az akkreditált parlamenti asszisztensek esetében, miután az ő helyzetük nagyon speciális, mert nem direktben a parlamenttel állnak szerződésben, hanem a kiszolgáltatott helyzetben vannak a, a képviselők felé, ezek az általános szabályok az ő esetükben gyakorlatilag semmiféle védelmet nem jelentenek, tehát azt gondolom, hogy szükség van az akkreditált parlamenti asszisztensek eh, esetében olyan speciális védelmi klauzulák bevezetésére, amelyek, ha közérdekű információ nyilvánosságra hozatala történik meg, akkor a parlamenti asszisztenseknek megfelelő védelmet tudnak nyújtani. A Legislative footprint, tehát a jogalkotási lábnyomnak a kérdése. Ezt is Jon kollega említette, itt fontos előrelépések történtek, és ezt én köszönöm is főtitkár úrnak. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy nem elég, hogyha a jogalkotási lábnyom valamiféle nagy nehezen a, a jelentések nem tudom hanyadik függelékében felelhető információként, akit nagyon érdekel, az ki tudja ásni, hanem ezeknek egyértelműen látható módon és könnyen megtalálható módon elérhetőnek kell lennie, akár a parlament honlapján, akár az egyéni képviselőknek a, honlapján, világosan, egyértelműen és könnyen felelhető módon nyilvánosnak kell lenni. És végül az utolsó kérdés a széndiokszid offsetting, az ellentételezésnek a kérdése. Itt nagyon fontos eredményeket ért el a parlament, a Párizsi klímacsúcsra készülésként a képviselők esetében gyakorlatilag egy teljes körű e, széndiokszid ellentételezést sikerült bevezetnünk, ezt köszönöm is ebben a, a háznak a, a e, erőfeszítéseit. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a végcél az az, hogy a parlament teljes működése e, területén bevezessük a széndiokszid ellentételezést, és az a kérdés, hogy hogy látja a főtitkár úr, hogyan lehet tovább lépni ezen a területen, akár az asszisztensek utazásainak a széndiokszid ellentételezése esetében, és hogy végső soron a parlament a teljes széndiokszid kibocsátásával kapcsolatosan el tudjon jutni arra a szintre, hogy teljes körű 100%-os eh, széndiokszid ellentételezés offsetting eh, eh, érhető el. Köszönöm szépen! Äh, zur letzten Frage. Az utóbbi kérdéssel kapcsolatban a parlament eldöntötte, hogy széndiokszid teljes körülön offsettingre kerül, de ennek persze költségvetési korlátai vannak egyelőre. Körülbelül 250 e, ezer eurónk van erre a célra, de a, az árak most csökkentek, és ezzel talán mégis megoldható lesz az offsetting teljes körülön a jelenlegi szabályok szerint. És köszönöm, hogy támogatja a legislatív lábnyom koncepcióját. Ez technikailag lehetséges, az ugyanis, hogy a képviselők közzétegyék, amennyiben akarják, ilyen irányú adataikat, de azt is tudjuk, hogy ezt nem lehet kötelezővé tenni minden képviselő számára, ezt muszáj meghagynunk opcionálisnak. Ami a whistleblowereket illeti, äh, az akreditált asszisztenseket ugyanúgy védjük, mint bárki mást, de tény, hogy ők a képviselővel kötnek szerződést, mi neki nem adhatunk állást, ezért, ha megromlik a viszony a képviselővel, de minden más whistleblowerhez hasonló szabályozás alá esnek. Ami az általány díjakat illeti, hogy ki a felelős, a parlament elnöksége. Köszönöm szépen az asszisztens ügyben újra meg újra felmerül, ugye két esetben elítélték a parlamentet raklatásos ügyben. Hány ilyen ügy van jelenleg? Ezek hol tartanak? Jó lenne tudni, hogy vannak-e Olaf ügyek folyamatban, hány legalábbis képviselőkkel kapcsolatban, mert erről csak plegykák kurzálnak. Állítólag ezek úti költség elszámolással kapcsolatosak. Erről mit tud mondani főtitkár úr? Hogy hány zaklatásos ügy van, azt meg tudom mondani, a többit csak írásban tudom megválaszolni. Jelenleg 8 olyan zaklatásos ügyünk van, ahol zaklatás a vád, de tudomásom szerint még egyik esetben sem bizony, került bizonyításra, hogy zaklatás történt. Ez a jelenlegi helyzet, tehát asszisztens képviselő ügyben. A Harassment Committee működése, egyéves működése után értékeljük az zaklatási eljárások ügyét, de jelenleg öt ilyen eset van tárgyalás alatt, de még egyik esetben sem bizonyosodott be, hogy a vád megalapozott. A nyolc is sok, de végül is a több ezer asszisztens arányában azért azt mondhatjuk, hogy ez nem egy napi és állandósuló probléma, tehát ezt azért szögezzük le. és az ilyen esetekben pedig jó lenne minél gyorsabban a képviselővel egyeztetve ezeket az ügyeket lezárni. Nyilván damit sind wir mir liegen keine weiteren wortmeldungen vor damit sind wir pünktlich am ende des austauschs mit dem ha a képviselők magukban néznek, akkor kiteljesedhet az öntisztulás. Piper úr? Sok jó ötlet hangzott el, és sok jó impulzust hallottunk főtitkár úrtól is. Hangsúlyoznám, hogy az adatvédelem ügyét a képviselők vonatkozásában továbbra is komolyan kell venni, erre még oda kell figyelni. Az általány elszámolások ügyében Jávor úrnak, ha azt mondja a főtitkár úr, hogy az önkéntességen nem lehet túllépni, akkor akkor azt hiszem a legjobb úgy hagyni a rendszert, ahogy van, tehát nem látom itt okot arra, hogy nagyon reformálgassunk. Ami a nyugdíjakat illeti, egyet nem értek teljesen egyet a főtitkár úr e, értékelésével. Hatalmas összegről van szó, nem csak nagy összegről, és ez a likviditásunkat befolyásoló tényező, és itt nem elég, e, bár szükséges, hogy a külső ellenőrök ellenőrizik a rendszert, hanem szorosabb követésre lenne szükség. Szerintem ez a következő mentesítés során is gondot fog jelenteni. Viland úrnak szeretném mondani, aki az AFKÖ bizottságban az eljárási szabályozatot tartatja be, Ugye a Piper jelentés kapcsán még nem kaptunk választ arra, hogy mi van, hogyha a parlament elnöke politikai kampányban vesz részt. Ugye itt állítólag az eljárási szabályt kéne betartani, csak hogy az nem eléggé egyértelmű. Ez továbbra is probléma, és az is, hogy bizonyos posztok kiadásai nem tisztázhatók, hogy mire mennek. Ez egy örökzöld téma mint ahogy az is, hogy az ügynökségek mentesítése egy vagy több kézben legyen. Itt most ott tartunk, hogy a status quo megmaradt. Köszönöm, hogy ebben az ügyben sokat dolgozott, és köszönöm főtitkár úrnak is a sok hasznos információt, a megválaszolt kérdőívet, a komoly anyagot. Decemberre mindenki elolvassa a Lux díjjal kapcsolatos értékelést, és akkor az új mentesítési eljárás semmi nem akadályozza majd. Elbocsátjuk főtitkár urat. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napi rendi pontot megtárgyaltuk. És rátérünk a bizottság mentesítésére. kommt.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

Ja, wir setzen die Sitzung fort. Ich Folytatjuk az ülést. Üdvözlöm az Európai Bizottság illetékes alelnökét, Georgia biztos asszonyt. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, a számvevőszék képviselőjének is mondom ezt. A belső ellenőrünk utódja is itt van, jól van. Hát számos dokumentumot kell áttekintenünk. A 2015-ös fellépésekről kell beszélnünk. Az előadónk ma nem tud itt lenni. Elmondom helyette a lényeget. Megkoptuk a belső ellenőr jelentését. Ezek alapján Georgieva asszonynak adom meg most a szót. Thank you. Thank you very much. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Meissen úr, a belső auditosztály főigazgatója pillanatnyilag, mert főigazgató helyettesünk a költségvetési témákban most helyettesítést kíván. Négy jelentésről van szó, és már az elején szeretnék elnézést kérni az én ismertetőm miatt, mert eléggé hosszú lesz, ugyanis eléggé gazdag tartalommal rendelkezik. A négy jelentés egyike két korábbi jelentést tartalmazza. Az idén ezeket a jelentéseket, mivel úgy gondolom ez a szakbizottság nagyon integrált csomagként szerette volna látni az éves költségvetéssel együtt, ezért sikerült ezt így alakítanunk a jelentéskészítés során. Úgyhogy szeretném megköszönni azt, hogy ezt a nyomást gyakorolták ránk, és ezért sikerült ezt elérni. Tavaly beindult a 2015-ös mentesítési eljárás a számvevőszék beszámolójával, és ahogy hallottuk, az EU-nak szüksége volt arra, hogy állampolgárai bizalmát visszanyerje. És tökéletesen egyetértek azzal, amit mondott, hogy ennek az útnak a jó elszámolás, a pénzügyi szabályok megfelelő alkalmazása, a az érték ért, elérése és az átláthatóság biztosítása mellett kell történnie. A pénzügyi szabályok alkalmazása bár nem tökéletes, de javult. Ma az átláthatóságra szeretnék koncentrálni, az érték többlet és a tevékenységek biztosítása lenne a legfontosabb. Nézzük az átláthatóságot. Korábban már el tudtam mondani azt, hogy az átláthatóság az adófizetőink legjobb barátja és ezért veszük nagyon komolyan azt, hogy állandóan javítani kell nem csak az információ biztosítását, és a bizottság mindig is nyitott volt az információszolgáltatás terén, hanem abból a szempontból is, hogy hogyan struktúráljuk ezt az információ minőséget, nevezetesen, hogy könnyen hozzáférhető és érthető legyen. Ez persze megkönnyíti azt az önök számára is, illetve a közvélemény számára is, hogy az elszámoltathatóságot biztosítsuk. A jelentés készítés javítása érdekében egy integrált pénzügyi jelentési csomagot hoztunk nyilvánosságra júliusban. Ez a teljesítményi, a pénzügyi és a kommunikációs és az EU védelmi jelentést tartalmazza. Az, ezen a héten kedden megjelent egy jelentés a számőszeg részéről a bizottság irányításáról, nevezetesen, hogy hogyan lehetne tovább javítani a jelentéskészítést. Nagyon jó, hogy ezt a munkát elvégezték, és elkötelezzük magunkat amellett, hogy az ajánlást mindenképpen megvalósítsuk. Teljes mértékben. Azt nem kell ismernünk, hogy reálisaknak marad, kell maradnunk, ami az információt illeti, ugyanis a tagállamoktól függünk, hiszen nekik kell az információt szolgáltatni, és a munkára ebbe az irányba is szükség van. Ahogy a múlt héten elmondtam, a mentesítés két oldalú, a teljesítmény és a megfelelés szempontjából. Ez az a két pillér, amin nyugodnia kell, és ugyanolyan hosszú pillérekre van szükség mindkét oldalon, hogy ne billegjen ugyanolyan értékű információra van szükség a megfelelés és a teljesítmény vonatkozásában is, ebbe az irányba mozdultunk el. A jelentés, amiről ma beszámolok, az új éves kezelési és teljesítésről szóló jelentés jelentős mértékű előrelépést tükröz ebbe az irányba. Nos, ami a pénz értékét illeti. Az éves jelentésben a, hossz, a több éves pénzügyi jelentés a 2014-2020-as és a 2013-as vonatkozásában is tájékoztattunk. A programokról, az Európa 2020-as célkitűzésekről is szó volt. Az Önök Szakbizottsága erre kért minket, hogy erre koncentráljunk egy kicsit jobban. Nagyon sok példát tudnék felsorolni, az eredményeket illetően a jelentésben. Ezek közül ki szeretném emelni konkrétan azokat, amelyek a migrációra vonatkoznak, ugyanis ez új prioritásként jelentkezett, amit tőlünk úgy vártak el, hogy az eredményeinket új orientációs irányba állítsuk. Először is a pénzügyi forrásokat a prioritásra akartuk helyezni, 10 millió euró a 2016 17 es időszakra, tehát 50%-kal növeltük, a rugalmasságot is növeltük, a rugalmasági eszköz és a különböző bizalmasági alapok vonatkozásában. Triton, Poseidon, a földközi tengeri mentőakciók, a menekültügyi programok vonatkozásában 240 ezeren kaptak például különböző fajta segítséget, nyelvtanulás, pszichológia, stb. stb. terén. Csak ezt a néhány példát szerettem volna megemlíteni, hogy illusztráljam azt, hogy milyen fontos az eredmény a befektetett pénz értékének demonstrálására. Persze vannak késések is, hiszen időbe telik, mire eredmények mutatkoznak, és a fellépésünk eredményét látjuk. Az idei jelentés információkat tartalmaz nagyon sok eu programról is a 2017-13-as időszakra. Ö, ott már bizonyítékokat tudtunk felmutatni. Külön szeretnék rámutatni a hetes kutatás és technológiai fejlesztési keretprogramból, ahol közvetlen 20 milliárd eurós éves hatást mutathatunk ki a további GDP vonatkozásában, és a Nobel-díjasok vonatkozásában. A vegyészet terén Nobel-díjat adhatunk Szovas Szudát és Feringának, akik az idei Nobel-díjasok, és ők is kaptak EU-s támogatást. Az eredményi mérése nem mindig könnyű. Monitorozó rendszereink a 2007-13-as időszakban nehézségekkel küzdöttek, ezeket próbáljuk most kiküszöbölni a 2014-20-as programok keretén belül. Azt elismerjük, hogy csak az állandó elkötelezettség munkatársainkkal, tagállalmainkkal, de a független megfigyelőkkel is, például a számövőszékkel, tud segíteni abban, hogy az eredményeket jobban mérhessük, és erre rendkívüli módon odafigyelünk most. A teljesítménnyel kapcsolatos információkat a 2014-es mentesítés kapcsán is találnak információkat. Úgy gondoljuk, hogy mivel ezt a mentesítési eljárást megfelelő fegyelmezett körülmények között kérték tőlünk végrehajtani, eredményeket hozott. A 2014-es mentesítés során intenzív eszmecserét folytattunk arról, hogy a hosszú, téves politi- hosszú távú politikai terveket hogy tudjuk összeegyeztetni a többéves pénzügyi kerettel, a partneri kapcsolatokat az operatív programokkal. Ez tükröződött is abban, ahogyan operatív munkákat struktúráltuk. Konkrét lépek, lépéseket tettünk a javítás irányába, azon javaslatok terén, amelyeket a parlamentet a 2014-es mentesítést vonatkozásában 88 ilyen kérés született a parlament részéről, és tovább folytatjuk a munkát a további 277 kérés vonatkozásában. A bizottság a pénzügyi rendeletet is felülvizsgálja, amely rendkívüli része a félidős értékelésnek. Ez volt az egyik legfontosabb kérés az egyszerűsítés irányába. Látom Ashford urat, aki ö, rendszeresen ezt kérte tőle. A jelentés az Olafról is szól. Nem akarok itt most részletekbe bocsátkozni, csak megragadnám a lehetőséget arra, hogy elmondjam, a felügyelő bizottságra vonatkozó 883 per 213-as rendelet január 1-től hatályba lép. Ennek módosítása és a végrehajtásáért felelős is vagyok. Nézzük a belső auditálást, annak az arról szóló jelentést. Vannak jó és rossz hírek. A rossz hír az, hogy amikor ezt a jelentést elolvassuk, akkor nagyon sok kritikai megjegyzést találunk. A jó hír az, hogy ez azt mutatja, hogy a belső auditálással foglalkozók pontosan ellátják feladatukat, hogy a jó irányba tereljenek minket. A 2015-ös audit vonatkozásában három területre koncentráltunk, a kockázatok, a 2014-20-as programok vonatkozásában új eszközök, főleg a trust fund alapok, illetve a management kérdései. Ami az elsőt illeti, több kockázatot vetett fel a belső auditálás, és útmutatást nyújtott nekünk, hogy hogyan kellene a belső ellenőrzési rendszereket végrehajtani erre az időszakra. A konklúzió az volt, hogy további erőfeszítésekre van szükség a monitorozási jelentés vonatkozásában, ex ante vonatkozásban, ami az ex ante illeti. A kedvezményezett országok az előcsatlakozás vonatkozásában. Az ilyen preventív belső auditálások azok, amelyek tényleg többletértéket képviselnek, és teljesen független, objektív módon készülnek. Aztán Trust Fund, belső auditálásunk néhány új eszközt ellenőrzött, főleg a külső fellépés terén, ahol a bizottság végrehajtási intézkedés a költségvetés terén külsősöktől függ. Így nem csak abban segítenek nekünk, hogy jobban dolgozzunk, hanem hogy hatékonyabbak legyünk a külső partnerekkel is. A konklúzió pillanatnyilag az, a végrehajtás korai szakaszában, hogy ezek az alapok széles nagy vonalakban fogalmazva végül is hatékonyak voltak, bizonyos területeken kevésbé, a további donorok finanszírozása vonatkozásában. Azonban a konklúzió arra is kiterjedt, hogy további erőfeszítésekre van szükség, hogy ez a mechanizmus rendesen működjön, és hogy az operatív kihívásoknak megfeleljünk az olyan projektek vonatkozásában, ahol válságos vagy nem stabil környezetben kell ezeket alkalmazni meg kell erősíteni tehát a menedzsmentet ezen a területén. A költségvetés főigazgatósnál egy új főigazgatói posztot hoztunk létre, ezt még kiegészítésképpen szeretném elmondani, és a feladata az, hogy a pénzügyi eszközök, a pénzalapok harmonikusan működjenek megfelelő jó minőségben. Mm-hmm. különböző menedzsment és ellenőrzési rendszereket is ellenőrizték a programok végrehajtása terén, a korábbi évekhez hasonlóan a kalkulációkat, a hibarátákat is megvizsgálták az éves jelentésben. Ez nagyon fontos információ, mert az engedélyező hatóságokat segíti a mentesítés során 2015 és 2016 során a 2015-ös jelentés vonatkozásában felülvizsgálták az éves tevékenységre vonatkozó jelentést, illetve a munkát az előző években. Több főigazgatóságnak a DAF-ot meg kell erősíteni. Így reálisabban lehet rálátni a hiba százalékokra, és hogyan lehet őket megbecsülni. A munka nagy része az Audit Progress Bizottság keretén belül folyik Timmermans úr felügyelete alatt. A főigazgatóság időben való végrehajtását vizsgálja. Többször is fellépett a belső auditálás az elmúlt évek során, hogy a belső audit eredményeit megfelelően figyelembe vegyék, és azonnal fellépjenek, ha orvoslásra van szükség, a főigazgatóságok, amelyeket auditáltak, és ezt nagyon fontos kiemelni, elfogadták a belső auditálók ajánlásait. 2015-ben egy a főigazgatóságok, amelyeket auditáltak, olyan belső tervet készítettek, amelyek megfelelően illusztrálták a kockázatokat. Ezek prioritásokra koncentrálnak, illetve arra, hogy az ajánlásokat jobban figyelembe vegyék. Ez csak néhány példa annak illusztrálása, hogy a belső auditálás hogy segíthet a menedzsmentben, illetve a főgazgatáságok munkájában. Ez megtalálható az éves teljesítményről szóló jelentésben, amelyet a bizottság készül, készít. Végül pedig Engedjenek meg néhány szót a DAF-ról. A bizottság felvállalta a politikai felelősséget a 2015-ös költségvetés vonatkozásában, így el, úgy, hogy elfogadta a jelentést. Ennek a folyamatnak nagyon fontos része a főigazgatóságok jelentéséből származik, az audit szolgálat végeredmény, mint véleménye, hogy csak kettőt említsek három közül. Ezen kívül a bizottságról el szeretném mondani, hogy preventív mechanizmusokat is használ, hogy az el nem számolható költségeket kizárja a támogatásból. Nagyon fontos ez az egyes tagállamok vonatkozásában is jó eredményeket értünk el ott is, hogy az összes osztály hatékonyan végrehajtotta a belső auditálás ajánlásait. Továbbra is próbáljuk egyszerűsíteni a munkát, racionalizálni, hogy költséghatékony legyen. Minden osztályt arra ösztönöztünk, hogy ellenőrző rendszerüket vizsgálják felül, ennek érdekében, hogy hatékonyabb eredményeket tudjanak felmutatni. A Nandai Frog stratégiát is elfogadtuk, minden osztály ezt használta. Ezen kívül az év elején új korai felderítő rendszert is alkalmaztunk, hogy jobban védjük az EU finanszírozási lehetőségeit, és a korábbi évekhez hasonlóan de 48 engedélyezési hatóság elégedett volt, 30 nem, 18-an pedig 33 ö, fenntartással elfogadásra kerültek. Elismerjük, hogy tovább bizniszkedésekre van szükség a magas hiba százalékok miatt, ezt önöktől kaptuk figyelmeztetésképpen, tehát jobban oda kell figyelnünk ezekre a hibákra, hogyha egyre több van. Ebből a, e, a, majd az év vége felé születik meg a részletesebb elemzés ezen a téren. Nyilván a prevenció jobb, mint a hibák kiküszöbölése, ezért ilyen jellegű intézkedéseket is hoztunk. főleg a képzésben részesülő kedvezményezettek vonatkozásában 6,8 milliárdos volt a kifizetés 2015-ben ezen a téren. Ha nem működnek a preventív intézkedések, korrektív intézkedésekre van szükség a hibák kiküzöbölésére, mint például az el nem számolható költségek esetében. Úgy gondoljuk, ez nagyon jó ösztönző, hogy aktívabbak legyünk a prevenció terén, tehát a megelőzés terén. A jelenlegi ágazati jogalkotás keretén belül további erőfészítéseket tettünk, újabb intézkedéseket hoztunk, ami a korrektív intézkedéseket illeti, nyomon követjük a kifizetéseket, és érdemes őket figyelembe venni akkor is, amikor a számbevőszék megbecsüli a hiba százalékot bízunk a számvevőszékben ezen a téren is. 2015-ben 3,9 millió eurót tudtunk így visszaszerezni, ez 2,7%-át teszi ki a kifizetési költségvetésnek. Azzal is foglalkoztunk, hogy hogy a treat at risk at closure. Over the past, uh, over the last seven years, 2000... Az elmúlt hét év során 3 milliárd euró volt éves szinten, vagy 2,2 százalék, és 3,9 millió uh, 2015-ben tehát odafigyelünk arra, hogy a korrektív intézkedéseket megfelelően ö, alkalmazzák. Jelentősen csökkentik ugyanis ö, a záráskor tapasztalt kockázatokat. Megfelelő információt is szolgáltatunk a legjobb becslés szerint a főigazgatók részéről olyan költségvetési területeken, amelyekért felelősek. Nagyon sok esetben a tagállami adatok ellenőrzése játszik közre, mert hogyha felmerül a kétségünk, hogy nem megbízhatók ezek az adatok, akkor csak a becsültet alkalmazzuk. A teljes 2015-ös kifizetések 0,8 és 1,3%-a között mozog ez az összeg, ha már minden korrekciót alkalmaztunk. Nagyon jól tudom, hogy évenként ez változik, és ezt tudjuk, és továbbra is próbáljuk leszorítani az éves hiba százalékot. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy hogy a fennmaradó kockázati összegek a 0,8 és 1,3 között mozognak csupán. Úgyhogy annyit szeretnék elmondani, hogy igenis meghallgatjuk a számvevőszéket, meghallgatjuk önöket, meghallgatjuk a külsősök véleményét, ami a teljesítményünket illeti, és tényleg arra koncentrálunk, hogy az elköltött pénzért valamilyen értéket teremtsünk, és ez nagyon fontos az auditálás szempontjából is, ami a bizottság munkáját javítja. Tehát komolyan vesszük az önök munkáját, a mentesítési folyamatot, a kollégáim is itt lesznek, a főigazgatóink is, és nagyon figyelmesen meghallgatjuk önöket, hogy mit kérnek tőlünk, és mit szeretnének elmondani. Köszönöm szépen. Wir danken Ihnen, und ich möchte auch nicht... Mi is köszönjük, és nem szeretném elszalasztani az alkalmat, hogy köszönetet mondjak önnek és a munkatársainak a válaszokért. A 2014-es mentesítési levéletot válasz is, is szeretnék köszöntet mondani, ez gyakran elfelejtődik. És még szeretnék egy dokumentumot kérni, amit nem kaptam meg. Ez a Stavrögen jelentés, a belső auditor jelentése, ezt jó lenne megkapni. Én nem találtam meg a kont weboldalon, de említik, és jó lenne e, a, ezzel kiegészíteni a dokumentumaink gyűjteményét. Az egyes részt említik itt, az első részt említik, akkor biztos, hogy van egy második rész. És köszönöm szépen a bevezetőt, és köszönöm a munka kiváló minőségét, és most pedig megadom a szót Teller úrnak, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, alelnök asszony, az átfogó jelentését és beszámolóját, amelyet az itt rendelkezésre álló négy jelentéshez kaptunk. 2014-es mentesítés, aztán az éves beszámoló, a belső eh, audit és a 2015-ig a költségvetés védelméről szóló jelentés. E, két jelentés már július volt a rendelkezésre áll. A follow up a 2014-es mentesítési follow up csak 24 órája, mindemellett e, foglalkozunk vele, és e, mind a négy jelentés érdekes és értékes információkat tartalmaz, akkor is, hogy vannak még itt azért nyitott kérdések a tökéletes mindig a jó ellensége, vagy ahogy a szemvevőszék mondja, van, volt előrelépés, de azért még van további javítási potenciál. Ami a follow-up jelentést illeti, a szakbizottságunk azt kérte, a 30 tehát az ő pénzügyi rendelet 32-es cikkének 5. bekezdését vegyük komolyan, hogyha magas a hiba határ, akkor cselekedni kell. Ezt a jelentéstevő is kifejezésre juttatta. Ezt a jelentést, ezt a cikket azonban hányszor alkalmazták, és mely országokra, és hogyha ezt a cikket nem alkalmazták, akkor miért nem ezekre a kérdésekre várok választ. Aztán a szakbizottság azt kérte, hogy a bizottság dolgozza át a magatartás kódexet, de ez nem történt meg. Barózó úr és Krúz asszony legutóbbi tevékenységének tükrében ez ez, ez szomorú. Az Európai Bizottság mindig elkötelezi magát a legmagasabb szintű szendélyek mellett. Ez mit jelent? Az Európai Bizottságot kértük, hogy adjon egy nyilatkozat a hosszú távú stratégiájának jobb kiigazításával kapcsolatban. Az, elvek, az erre adott válasz nem volt kifejezetten konkrét, hanem eléggé homályos. Úgyhogy itt is jobb, részletesebb magyarázatot szerettünk volna. Aztán a Kokobu már vagy három éve támogatja a számvevőszék terveit a cash flow, cash létrehozására, ez hosszabb időre működne, 7-10 évre, és az Európai Bizottság válasza a most érvényes, több éves pénzügyi terv végéig érvényes, és csak plafonértékekre és elkötelezettségekre mm, koncentrál. Azt várjuk, hogy a tagállamok bizonyos javaslatokat tegyenek közé, amelyeket az európai szemeszter keretén belül tettek. Egy, a mi követeléseink körülményes elutasítását nem tudjuk elfogadni és nem is értjük. Rabajova asszony, aki sajnos nem tud itt lenni, mert egy másik ülésen elnöki tevékenységet lát el, a jelentésében hangsúlyozza, hogy mennyire fontos, hogy a teljesítményre és az eredményre koncentráljunk, ehhez jó értékelési rendszerre van szükség, de gyakran az értékelés túl későn érkezik, és nem tudjuk ezt figyelembe venni, mielőtt az új programokat el nem készítjük. Így a, a strukturális alap 2007-2017-es időszakára nem lesz kész az anyag, 2021-re pedig, és 2021-es időszakig terjedő szakaszban ezt nem tudjuk figyelembe venni. Eddig még a programok 20%-a be sem indult külső External Existence és Management reportokkal kapcsolatban az értékelési mechanizmus átláthatósága érdekében ezeket közé kellene tenni, de az Európai Bizottságtól nem kaptunk erre pontos választ, úgyhogy azt kérnénk, hogy ezt, ezeket a válaszokat küldjék el. A Philip morris kötött egyezmény lejárta után a parlament azt kérte, hogy egy cselekvési tervet nyújtsanak be az illegális dohánykereskedelem megszüntetésére. Várjuk ezt, még mindig, én még legalábbis nem kaptam. Ami az Annual Management Performance jelentést illeti 2015-re, Üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát, mely szerint a két jelentést összefoglalja, és a pénzügyi menedzsment két oszlopát így egyben tekinti. Sajnos a jelentést egy kicsit későn fogadták el, és ahhoz, hogy a szembevőszék ezt még értékelni tudja, de ahogy Lázarov úr a szembevőszéktől már elmondta, a számbevőszék egy briefinget készít majd ezzel kapcsolatban, és ezt izgalommal várjuk. A különbségtétel az eredmények között, az elért dolgok között és a valódi hatások között nem értelmes. Az ifjúsági foglalkoztatási stratégia keretében több ezer munkahelyet sikerült teremteni. Ez jó, de nem tudjuk, hogy ezek mennyire tartósak és milyen hatással vannak a tagállamokban a munkanélküli eh, számokra, hogyha rövid távú, három-négy hónapos foglalkoztatási lehetőséget hoztak létre, amelyek inkább praktikumnak felelnek meg. Azt gondolom, hogy ez nem a megfelelő út eh, ahhoz, hogy ezt a eh, súlyos problémát Európában megoldjuk, ez az én megjegyzésem. Ami a jelentés második részét illeti, minket az érdekelne, hogy az Európai Bizottság mennyiben képes globális megbízhatósági nyilatkozatot adni. Eddig az Európai Bizottság csak a főigazgatóság megbízhatósági nyilatkozatát adja le, de nem adja le az egész Európai Bizottság nevében ezt. Az jövőben ennek meg kellene történnie, hogy az Európai Bizottság, mint politikai grémium, a költségvetésért is felelősséget vállaljon, jobban, mint eddig. A harmadik jelentés az Internal Audit Service 2015-ös belső jelentése, a belső audit központosítása, 2015-ben a belső auditokat központosították egy központi audit szolgálatba. Ezt ön is említette, 60 új munkahely vagy poszt jött létre, és ez az is elhangzott, hogy ez a belső revízió nagy elfogadást élvez az egyes igazgatóságokon. Ez az új rendelkezés milyen eredményre eredményt hozott, és az új szolgálat tevékenységi jelentéseit megnézték-e már? Eh, hogyan lehet ezeknek a hatását javítani. Ebben a jelentésben kitérnek eh, például az African Peace Facility-re. A DG DEFCO az African Peace Facility-vel kapcsolatban bizonyos fenntartásokat fogalmazott meg, milyen eh, következtetéseket tudtak ebből levonni, ami az exekutív ügynökségek közvetlen igazgatását illeti, itt felmerültek bizonyos hiányosságok. Milyen konkrét hiányosságokat vagy hiba forrásokat állapítottak meg ez a kérdésem? Aztán említette a trust fundokat is, a belső audit szolgálat megállapítja, hogy a DigiDevCo Trust fundjával kapcsolatban a menedzsmentet javítani kell, milyen konkrét problémákra utalnak. Az önválasza nagyon fontos, hiszen az Európai Bizottság további trust fundok létrehozását tervezi. Ezen kívül láttam, hogy ezeket a trust fundokat létrehozták, és más pénzügyi kereteket, forrásokat is szeretnének felkutatni. Ez a célokat, a célokat a külső pénzügyi források felkutatásában még egyáltalán nem sikerült elérni. Mit lehet tenni ennek érdekében, hogy ezek a trust fundok valóban teljes mértékben fellépítésre kerüljenek és hatékonyan tudjanak működni? ami az indirekt vagy közvetett kezelés alá, alá tartozó alapokat illeti, a nukleáris program Galileo, afrikai alapok, itt is felmerültek bizonyos hiányosságok vagy gyenge pontok. Kérdés, hogy a különböző szolgálatok eddig megfelelően reagáltak-e az ajánlásokra, amelyeket kaptak a belső revíziótól audittól, e, illetve e, súlyos ellenőrzési hiányosságokat állapítottak meg az IPA e, csatlakozási eszközben. A DG Nilnek nem sikerült a kedvezményezett országok ellenőrzésével kapcsolatos hatékony programot megvalósítani, mit tesznek annak érdekében, hogy ezen változtassanak, illetve a greening esetében a mezőgazdasági politikában itt a megosztott igazgatás esetében a e, e, tagállami e, igazgatási és kontrollmechanizmusok gyenge pontjait említették meg. Az EMPL és a régió együttműködését javítani kell, és ez már meg is kezdődött. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Uniós költségvetés védelme érdeke, védelme, az Európai Bizottság a költségvetés védelmében 2011 óta évente megnyújt egy jelentést, ezzel a pénzügyi korrektúra erősödik, illetve földrajzi áttekintést kapunk a tagállamok közigazgatásának, igazgatásának minőségéről. Ezzel kapcsolatban fel kell tenni azt a kérdést, hogy miért mindig ugyanazok a tagállamok, azok, amelyek szisztematikus problémákkal néznek szembe. Érdekelne engem, hogy a nettó pénzügyi korrektúrák milyen magasak, például a kohéziós politikában, és hogy ezen problémákkal kapcsolatban mit tesznek, hogyan igyekeznek ezt kiavítani? Nagyon aggasztó és bosszantó az a hosszadalmas eljárás, amivel a pénzt visszakövetelik. A 2000-2006-os időszak értékelése 10 év elteltével van most napirendel. A pénzügyi korrektúra összege most magasabb, nem, té, nem visznek el tévútra a számok a 2000 2015-ben kifizetendő pénzekkel kapcsolatban Ennyi lenne részemről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm az előadónak is ezt a nagyon részletes beszámolót, és persze kérdéseket is. Egy párat megpróbálok itt megválaszolni, utána pedig a kollégáimat fogom kérni, hogy a részletkérdésekben, amelyekben nem vagy a kompetens választ adjanak. Részemről a következőket tudom elmondani. a magatartási kódexsel kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos felvetés. Alkalmam volt a főtitkárral egyeztetni erről. Ez egy olyan téma, ami a főtitkárra és a elnökre is tartozik a delegációk felügyelete kapcsán. A magatartási kódexunket módosítottuk annak érdekében, illetve hát a korábbi tapasztalatok alapján, és ez a jövőben is így lesz. Gyorsan változik a világ, tehát erre időről időre szükség van, megfelelő változtatások nélkül elavul. Tehát ugyanakkor az alkalmazást azért megfelelően hosszú időszakra akarjuk érvényesíteni. Összevetettük a magatartási kódexünket más egységek hasonló magatartási kódexével, nem csak kompatibilis, hanem minőségileg az egyik legjobb a biztosokra vonatkozó, Tavaly azt hallottam az önök bizottságában, hogy tavaly, hogy ennek vannak kritikus részei. Fontos, hogy, hogy azonban, hogy ha, ha átvilágításnak vetjük alá, akkor az egy megfelelő időszakra tekintse vissza és előre, hogy legyen összehasonlítási alap több felvetés közül talán csak most egyre válaszolnék, de a többit sem zárnám ki. Beszéljünk ezekről. Például a, azt a szabályt, ami a biztosok hivatalának megszűnése utáni úgynevezett cooling periodre vonatkozik. Ez 18 hónap, volt. Az előző bizottságok esetében 44 ilyen bejelentés volt, ebből 5-nek nem adott helyet az éppen hivatalban levő bizottság, egyébként pedig, tehát hogy ezt lerövidítsék, tehát most az, hogy meg akarják hosszabbítani ezt a lehűlési időszakot, e, e, ennek kapcsán sok szempontot meg kell vizsgálni. Tudatában kell lennünk annak, hogy e, amíg fiatal és tetterős biztosoktól nem lehet elvenni azt a lehetőséget, hogy karrierjüket tovább építsék, a 18 hónap is adott esetben sok, de mások meg azt mondják, hogy ennél többre lenne szükség. Személyes véleményem ebben az ügyben az, hogy a magatartási kódex nem kőbevése törvény, lehet módosítani, de a jelenlegi is már kompromisszumok eredménye. Nagyon meg kell fontolni, hogyha hozzányúlunk és alaposan meg kell indokolni. A második mm, probléma kapcsán sok minden történt, ez a cash flow előrejelzés. Tegnap egyeztettem éppen a középtávú kifizetéseinkről. Ez volt az első ilyen alkalom, hogy egészen 2020-ig, illetve 2020 20 tartó időszak feléig kitekintettünk, még hosszabb tervezésre lenne szükség, mert már csak azért is, mert vannak programjaink, amelyek később időpontig fognak működni. Megismétlem azt az ígéretemet, amit már korábban is megtettem, hogy az előrejelző képességeinket ö, alapjaiban akarjuk jobbá tenni. Tegnap a költségvetési bizottságban és a tanácsban is megfogalmazódott ez, és hosszabb távú előrejelzéseket próbálunk majd írni. Nyilván ennek korlátai vannak, az egyik legnagyobb ilyen korlát az, hogy mi is a tagállami előrejelzésekre és a szolgálataink előrejelzéseire hagyatkozhatunk csak. És vannak olyan források, amelyek tipikusan optimisták és tipikusan pessimisták, de végül is, hogyha sok forrást figyelembe veszünk, akkor egy realisztikus összkép jön ezekből ki, és a jövőben azon leszünk, hogy legyen megfelelő szakmai kapacitásunk arra, hogy ilyeneket megírjunk. Ami az ország, ország specifikus ajánlásokat illeti, itt inkább azt kérném, hogy a kollégáim vállal, válaszolhassanak erre, de amire én most nem adtam választ, azt ö, majd írásban pótolom. Még valami? Igen, ami értékeléseink gyakran késnek. Nem azért, mintha mi ezt akarnánk, hanem azért, mert mire befejeződik egy program, addigra általában átsúszunk a következő programozás időszakra. És mindent megteszünk, hogy a tapasztalatok trében tervezünk, csak sokszor a tervezésnek már jóval előbb meg kell kezdődnie, mint ahogy a tapasztalatokat le lehetne vonni. de egyetértünk azzal, hogy a középtávú értékelés nagyon fontos. Már most el kell kezdeni egyes programok értékelését, hogy a végső értékelés majd gyorsabban menjen. És a 2007-13-as időszakra vonatkozó, és különösen a hetes kutatási program vonatkozó és a kohéziós politikákra vonatkozó értékelések eh, nagyon fontosak lesznek az összértékelés fejezeteiként. Ami a dohány témát illeti, koncepciónk e tekintetben arra alapul, hogy egy nemzetközi normarendszert támogattunk, amely ránk is érvényes, vagyis azon vagyunk, hogy aláírjuk a Dohány ügyi jegyzőkönyvet. Azt kértem az Olaf kollégáktól, hogy próbáljanak előre gondolkodni, és azon legyünk valamennyien, hogy az EU ratifikálja majd ezt a nemzetközi egyezményt, mert ez az EU-nak is, és az EU tagállamoknak is érdeke. Az EU szintjén ez az előkészítés megtörtént, most a tagállamokon van a sor. Nyilván van jelenleg egy saját dohány irányelvünk, de új platformra akarjuk ezt emelni. A kollégák tudják, hogy a bizottság mit gondol, nem akarjuk fenntartani a Philip Morris International kötött megállapodásunkat, mert itt egy szabályozási kiskapu alakult ki, és éppen dolgozunk egy olyan irányelven, amely bezárja ezt a kiskaput, és nem hagyja, hogy ez alássa egyéb irányú fellépéseinket. Meggyőződésem, hogy önök egyet fognak érteni majd ezzel a tevékenységgel amit e tekintetben végzünk. Volt egy személyes véleménye is a beruházások fenntarthatóságáról. Igen, ez a kérdés bennünk is felmerül. Vannak olyan intézkedések, amelyek révén látható az egyes munkahelyek fenntarthatósága, ezekre hagyatkozunk, és megnyithatatom önt, hogy vannak ilyen hivatkozási pontok. Még valami, és aztán a kollégáimnak adnám meg a szót, hogyha elnök asszony ezt megengedi. Ami a trust fundok irányítását illeti, ahogy ezt a bevezetőmben is már elmondtam, fontosnak tartjuk a költségvetési tervezés minőségét, és célunk az, hogy teljesítménymutatókat fogalmazzunk meg a kormányok számára, amelyek a más szervezeteknél megfigyelt legjobb gyakorlatokkal vannak összhangban, sőt, ezeknél akár jobbakat is akarunk alkotni, egyértelmű irányítási szabályokra van szükség, és annak a garantálására, hogy önök, a parlament is egyet értsenek, érthessenek ezzel. A szempontjaik számomra is szempontok, és ez egy közös feladat lesz, hogy ezeket az eszközöket lábra állítsuk. Ami a más forrásokból való finanszírozást illeti, hát ez még egy új terület és vasszatok úgy, hogy hát picit naivan álltunk a dologhoz. A trust fundokat egyértelműen jónak értékeltük, olyannyira jónak bizonyultak, hogy jönnek az érdeklődők, mint a legyek a mézre. E, túl jól sikerült, tehát egy kicsit strukturálni kell ezt az irányítási struktúrát és forrást, de ezen dolgozunk. Zárójelben jegyzem meg, hogy amikor azt mondtuk, hogy az inputok, outputok egyensúlyát meg akarjuk teremteni, és magasra kitűzött célokat akarunk elérni az alapok kapcsán, programozási értelemben is, akkor őszintén szólva a tagállamoktól akkor még nem kértünk jogilag kötelező garanciákat, és hát ez nagy vitás volt. Ami nem kötelező, az általában nem valósul meg. Tehát nagy különbség van a, jó gondolatok és a jogilag kötelező fellépések között. Akik a trust fundoknál dolgoznak, azok viszont elégedettek, és úgy látják, hogy jó irányba tartanak a dolgok, előrelépés történt rövid idő alatt az irányításban. Ezeket szerettem volna, ezeket a kérdéseket magam megválaszolni. Még a zöldítésről nyilván erről beszélnem kell. amit tudják, én eredetileg környezeti szakember voltam, környezetvédelmi szakember, tehát erről nem lehet, hogy ne szóljak. Nyilván ezt is beépítettük a költségvetésbe, és nagyon szorosan követjük valamennyi programban a 20%-os cél megvalósulását, sőt, szeretnénk, hogyha ezt meghaladnánk. Az EFSA keretbe már 50%-os célértékeket írtunk bele, tehát komolyan vesszük Európa zöldítését, nem csak azért, mert ez önmagában jó dolog, hanem meggyőződésem, hogy a versenyképesség része is, és aki előre megy ilyen ügyben, az versenyelőnyhöz is jut. Most tényleg átadom a szót a kollégáimnak tőlem, balra ülő kollégának először. Hey, I will start. Um... Köszönöm. Én kezdeném. Nagyon érdekesek a kérdések, és elég részletesek, úgyhogy megteszek mindent, amit tudok annak érdekében, hogy megválaszoljak. Igen, plusz 60 munkahelyet kaptunk a 2015-ös átszervezésnek következtében. E, ugye ezt nem mondtuk, hogy azonnal fel is vettünk 60 új embert, ez most folyik, e, és alapvetően majdnem lezárult. De ez valóságban azt jelentette, hogy sikerült egyre többet dolgoznunk. És ez persze azt is jelentette, hogy a belső audit megszűnt, és egy szükséglet alakult ki, hogy ezt a munkát is valaki elvégje elvégezze. Próbáltunk itt ezzel megbírkozni, mivel megnőttek a számok a munkatársok vonatkozásában, és a minimális elvárásokat szeretük volna teljesíteni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a főközgatóságok számára gyakorlatilag éves jelentéseket készítünk. Korábban a belső auditorok készítettek véleményt a belső ellenőrzésről. A mi munkánk most abból áll, hogy minden főigazgatóságot és szolgálatot megnézzünk, és minden évben mindegyiknek 2015 óta korlátozott jelentést készítünk egy bizonyos időszakra, azon munka alapján, amelyet az IES végzett, és amit korábban az adott főigazgatóság belső auditálói. Ez egy bizonyos korlátozott mértékű megbízhatóságot mutat, és az előző ajánlások alapján készítettük. Figyelembe vettük ezeknek hatását, az ajánlások hatását, amikor az éves tevékenységi jelentés készült. Alapvetően kiderült, hogy mit is kellene tennünk. Bizonyos esetekben a mi elképzeléseink azt az eredményt hozták, hogy a főigazgatóságok bizonyos tartalékot képeztek az eddigi ajánlások alapján, az egyik a DEFCO-t, az energiát és a, fő, a klímafőgazgatóságot érinti, amelyek egyébként a kulcsfontosságú területeken valószínűleg nem hoztak volna ilyen takarékossági intézkedéseket, de a mi véleményünk az éves jelentésünk alapján tették ezt. Ugye, ahogy említettem, 2015-ben készült egy ilyen jellegű jelentés először. Az afrikai békeeszközt eszközt is említettem. A DEFCO főigazgatóság itt elhatárolt egy bizonyos összeget erre, ezt meg kell jegyezni. Ezen kívül a kutatásra is foglalkoztunk. A véleményben, amelyet minden évben készítünk, ebben az évben pozitív DASZ készült, a, a főigazgatóságok elkülönítését illetően, ez egy általános megállapítás. Azonban bizonyos területekre koncentrálunk, ugyanakkor az elvégzett munka alapján, és olyan területekre gondolunk itt, ahol külön oda kell figyelni. A 2020 viszonylatában két aspektust kell itt kiemelni. Az egyik az, hogy egyre nagyobb mértékben függünk a végrehajtó ügynökségeken. Nagyobb a felelősségi körük, és nagyobb részt kapnak a költségvetésből is Külön azt vizsgáltuk, hogy az előkészítő szakaszban hogyan is működik ez a gyakorlatban. Azt tapasztaltuk, hogy itt is van egy csomó kockázat, ami ehhez kapcsolódik, a közös támogatási rendszer vonatkozásában például, amit a tengeren túlon létrehoztunk, és persze el kell ismerni azt is, hogy ezek a testületek, amelyek a különböző programok végrehajtásáért felelősek, szintén kockázatot jelentenek. Úgyhogy azt tapasztaltuk, hogy jobb döntéshozásra van szükség ezen testeleteknél, illetve azt is, hogy az egyes érintett testeleteknek kell saját ö, egyéni ö, ellenőrzési stratégiájukat kidolgozni. Ez egy másik kulcsfontosságot terület, amelyel próbáltunk foglalkozni a trust, ö, trust fundok vonatkozásában hiszen említették ezeket is. Itt megint a kormányzás a fő kérdés. A legfontosabb döntések, az alap felhasználása, az éves jelentés jóvágyása. Ezt egy bizottság teszi, de az összes donor nincs jelen. Ez pedig ellentétes a pénzügyi szabályzattal, mert annak értelmében mindenkinek ott kell lenni, részt venni a döntéshozó folyamatban. Ezen kívül a potenciális donorokat nem megfelelően tájékoztatják. Vannak olyan kulcsfontossági ajánlásaink, amelyek ezt célozzák meg, és remélhetőleg nyomon is követik őket időben. Aztán az indirekt kormányzás, vannak ilyen kérdések is. A főigazgatóság pillanatilag nem rendelkeznek ilyen megfelelő stratégiával, úgyhogy a bizottságnak ezt meg kell oldani, hogy megfelelő felügyelői legyenek ezen helyzetekre. Aztán nincsen olyan stratégiájuk sem, ami a végrehajtó testületekre vonatkoznak, ami az egyes akciókat, intézkedéseket összefogják, a megfelelő szintet biztosítva DASZ szintjén. Itt is vannak ajánlásaink, és ezeket úgy tűnik nyomon is követték. A NIR főigazgatóság. Nincs megfelelő keret. A kedvezményezett országok vonatkozásában, hogy teljesítményüket díjazhassák remélhetőleg egy ilyen keret kidolgozására sor kerül. A kérdés az, hogy a főigazgatóságok elfogadják-e az ajánlásainkat, úgy tűnik, hogy igen, és aztán utána nekünk ezt értékelni kell, tehát nem automatikusan fogadjuk el azt, amit javasolnak, hanem alaposan megvizsgáljuk azt, és aztán utána visszatérünk erre a kérdésre. Volt olyan eset egyébként, amikor nem igazán kielégítőnek találtuk ezeket a javaslatokat. Azt is meg kell ugyanis vizsgálni, hogy végrehajthatók-e és a gyakorlatban megvalósíthatók ezek. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a jogalkotási folyamat kapcsán sokféle értelmezés lehetséges. Ez közös pont a mezőgazdasággal, ahol külön kihívások állnak a főigazgatások előtt, főigazgatóságok előtt, főleg ami a belső ellenőrzést illeti. És természetesen a tervezést is nyomon követjük. És ez igaz minden olyan kérdésre, amit eddig felvetettem. A munkadokumentumban részletesebben láthatják ezeket az egyes auditálásokat, ahol összefoglaljuk a legfőbb megállapításainkat, illetve az ajánlásokat és azt, hogy mi várható. Remélem, hogy sikerült válaszolnom a kérdésekre. Uh, Köszönöm szépen, elnézést Gressle asszonytól. kezdetben kérte a staff working dokumentet, természetesen átadjuk ezt az információt, amit rendelkezésünkre áll. és a főigazgató helyettest kérem, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. Köszönöm szépen, eh, alelnök asszony és elnök asszony. Eh, köszönöm szépen a dicséretüket eh, arról, arra vonatkozóan, hogy milyen jó minőségek az anyagok. Eh, nagyon örülünk, hogyha megelégedésükre szolgáltunk. Eh, ami a, 30, a pénzügyi rendelet 32 per 5-ös bekezdését illeti, ahogy Celler úr kérdezte, hogyha a hiba határok folyamatosan magasak, akkor ezeket folyamat, akkor ezt az eh, bekezdést folyamatosan alkalmazzuk. Hogyha az éves eh, jelentést, eh, performance jelentést nézzük, ott látjuk, hogyha a hibák egy bizonyos területen vagy egy bizonyos tagállamban folyamatosan magasak, ott mi a teendő? Például a középtávú felülvizsgálatban, a köztes felülvizsgálatban látják, hogy az európai a számvevőszéktől kaptunk egyszerűsítési szabályokat, ezt folyamatosan figyelembe vesszük. Ez a legjobb módszer, az egyszerűsítés a legjobb módszer arra, hogy csökkentsük a hibát. És a legegyszerűbb módja ennek a gyakorlatban ezt a legegyszerűbb a gyakorlatban megvalósítani. A köztes felülvizsgálat, illetve a pénzügyi terv felülvizsgálatának, illetve az ágazati szabályok keretében javasoltuk ezt, és azt reméljük, hogy ezzel csökkenthetjük a, a hibakockázatot. Önök is és a tanács is kérte eh, ezt a jelentést, eh, az, azt a jelentést, amely arról szól, hogy milyen tevékenységeket végeztünk annak érdekében, hogy csökkentsük a folyamatosan magas hibahatárt. A legutóbbi mentesítés eh, keretében önök benyújtották ezt a kérést. Mi hangsúlyoztuk, hogy sajnos vannak késedelmek. Önök említették, hogy a 2014-20-as programban vannak késedelmek, és azt gondoltuk, hogy egy kicsit mm, hát elébe mennénk az eseményeknek, hogyha beadnánk, készítenénk egy ilyen jelentést. De most úgy döntöttünk, hogy a 2007 2013 as időszakban azonosított hibákat elemezzük, és megvizsgáljuk, hogy az új jogi keret, illetve a, a köztes felülvizsgálat keretei e, ezen hibák gyökereit megoldanák-e, ha nem, akkor további lépéseket teszünk a jelentést, meg fogják kapni kicsit később, és ebben további információ lesz. A második kérdés a hosszú távú célokra vonatkozik. Mikor lesznek ezek konkrétabbak? Ezzel kapcsolatban is hadd mondjam el, hogy a köztes felülvizsgálat már egy lépés arra vonatkozóan, hogy konkrét javaslatokat tegyünk le az asztalra. Aztán az új MFF kapcsán, amelyet eh, év végéig kell benyújtanunk, ezzel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy itt további lépéseket lehet tenni konkrétabb végrehajtással kapcsolatban a bizonyos programok szintjén. Ami az ország specifikus ajánlást illeti, itt, itt eh, konkrét eh, javaslatot kaptunk az annexben, az Európai Bizottság Staff Working dokumentében, amely a nyilatkozathoz tűzött függelék, amelyet a parlamentnek és a tanácsnak átadunk. Ez itt az ötös pontban említésre kerül, hogy az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy a DG kettő arra szólítsa fel, hogy minden ország specifikus ajánlást tegyenek közzé, amelyet az európai e, szemeszter keretében hoztak. Ezt nem utasítottuk el egyáltalán, nem? E, Celler úr, egyszerűen csak tisztázzuk e, azt a kontextust, hogy milyen keretben amelyben ez az egész folyamat megvalósul. Mi azt mondtuk a válaszunkban, ahogy az Európai Bizottság főigazgatói nem egyénileg adják ki az ország specifikus ajánlásokat. Az ajánlásokat a tanács javasolja, formálisan a, tanács fog, a bizottság javasolja, a tanács fogadja el az illetékes miniszteri formációkban. A részletes és átfogó elemzés az az európai szemeszter országjelentésének keretében valósul meg. Az Eurostat is készít éves aktualizálásokat, a 2020-as stratégiával kapcsolatban is például. Ezek relevánsak az éves jelentés keretében, azzal kapcsolatban, hogy ezek mennyiben járulnak hozzá az európai szemeszterhez, illetve ahhoz a folyamathoz, amelyek tagállami, éves, tagállami országjelentésekhez vezetnek. Az employment, digi employment-et említeném, de vannak egyéb esetek is. Ami az imer e rokat illeti, Mimice és Hán biztosok küldtek egy levelet Greszlászonynak és a bizottságnak, és biztos vagyok benne, hogy a két biztos reakciója a meghallgatás témáját fogja majd képezni. Aztán volt itt egy megjegyzés Celler úr részéről az EMPR-ral kapcsolatban, és hogy ez túl későn érkezett meg ahhoz, hogy az, a számvevőszék ezt értékelni tudja. Ez igaz, a pénzügyi rendeletben szereplő naptár nem teszi lehetővé a, a számvevőszéknek azt, hogy az információt auditálja, amely az INPR-ban szerepel. Ez is egy olyan téma, amelyet a kormányzati, kormányzási jelentésben felvetünk. A governance reportban az van, hogy a számbevőszéknek amennyire csak lehet időben el kell küldeni az információt. Ahogy eh, Georgieva alelnök is említette, a probléma összefügg a tagállamoknak adott határidővel, eh, amelyen belül a menedzsment eh, előrelépéseikkel kapcsolatban, illetve a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos információkat le kell adni. Vannak tehát, van itt egy bizonyos nyomás, bizonyos kihívások, vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket tiszteletben tartani ezeket a határidőket annak érdekében, hogy a számvevőszék számára lehetővé tegyük az információ értékelését. Emellett a jelentéstevő feltett egy kérdést a Global Assurance Statement-tel kapcsolatban az Európai Bizottság részéről. Megint csak ez is szerepel a governance jelentésben, és itt is Georgieva eh, alelnököt kell eh, idéznem, teljesen világos, hogy ahogy ez az éves menedzsment és performance jelentésben szerepel, az Európai Bizottság politikai felelősséget vállal a költségvetés végrehajtásáért, ez egy világos üzenet. Most akkor hadd térjek rá a, az EU költségvetés védelmére vonatkozó jelentésről, és ön feltette azt a kérdést, hogy ebben a nyilatkozatban miért mindig ugyanaz azok a tagállamok szerepelnek. Nos, hogyha a különböző jelentéseket elemzi, megnézi, amelyek az években, elmúlt években megjelentek, vannak különbségek, néha jelentős különbségek vannak. Miért? Azért, Mert ha feltárunk egy problémát, akkor a tagállammal megvitatjuk, hogy milyen cselekvési tervre van szükség, a cselekvési tervet után követjük, és csak akkor, amikor ez végrehajtásra kerül, akkor ö, szüntetjük meg a felfüggesztéseket, tesszük meg a kifizetéseket, és véglegesítjük a pénzügyi korrekciós mechanizmust vagy folyamatot. Úgyhogy azt kérem, hogy a több éves számokat vizsgálja meg, mert az egyszeri események nem annyira fontosak, és a hosszú távú elemzés az, ami mérvadó. Aztán említette a nettó korrekciók kérdését is, illetve a kereszt számot, amelyet benyújtunk az éves jelentésben. A net korrekciók mindig megtörténnek a mezőgazdaságban például, itt a pénz mindig visszakerül az európai költségvetésbe, illetve a visszakövetelések is visszakerülnek az európai költségvetésbe. A kohézióban van kivétel, ahol a tagállamok számára lehetséges a nem megengedett kiadásokat megengedett kiadásokkal helyettesíteni, ez a rendeletben szerepel. A célkitűzés az, hogy a regionális fejlesztési politikákban változást érjünk el. Ön egy konkrét kérdést tett fel azzal kapcsolatban, hogy a net pénzügyi, netto pénzügyi korrekcióknak mi az összege az Európai Számvevőszék megjegyzésére tett válaszként, illetve az ezen szakbizottság által kapott kérdésre adott válaszban is benne volt ez az információ az Európai Unió költségvetéséről szóló nyilatkozatban, a 3.3.1-es szakaszban található el, található ez meg a 18. oldalon, és ott látja, hogy a nettó pénzügyi korrekció 1,181 millió eurót tesz ki, a visszakövetelés 2015-ben 362 eh, milliót tesz ki. Remélem, hogy sikerült minden kérdésre kitérni, amelyet föltett a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. hármójuknak, Szele kollégának mondom, hogy két-három nappal ezelőtt értesültem, de nem volt számomra világos, hogy egyedül fog jönni, vagy társaival, ezért eh, nem tudtam itt, hogy most eh, kinek adjam meg a szót. Köszönöm szépen mindenkinek, amit elmondtak. Gyakran van ilyen visszajelzési gond, és azt sem tudjuk mindig, hogy mindenki megkapott-e mindent, de most úgy látom, hogy igen, és örülök, hogy a DEFCO értékeléséről később majd még szó lesz. Liberecki úrnak adok szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is megköszönném Georgiava alelnök asszonynak, hogy eljött. Csele úrnak sok kérdést tett föl, ezeket nem akarom megismételni. De a frakció nevében meg szeretném kérdezni a következőt. Ez a magatartási kódexsel kapcsolatos kérdés. kérdés. Biztos asszony, két területről beszélünk. Ön eddig a 18 hónapról beszélt, hogy mit lehet, mit nem. De voltak olyan esetek is, ahol öt éves határidő volt, vagyis amikor még az illető még hivatalban volt. És ez a jelzési rendszer, hogy ha egy biztos elfelejt valamit bejelenteni, akkor azt meg lehessen tudni, hát ez nem működik. Ami a magatartási kódexben áll, az alapján más kérdések is fölmerülnek. Mi van akkor, hogyha egy biztosból képviselő lesz? Akkor ugye erre a 18 hónapra kap végkielégítést, vagy fizetést, vagy egyszerre mindkét fizetését fölveheti, előzetes biztosi fizetését és az új képviselői fizetését. Ön azt mondja, hogy vannak fiatal és uh, biztosok, akiknek a karrier lehetőségeit nem akarjuk korlátozni. De ez például konkrétan hogy van? Mert egyfelől ott vannak a szabályok, másfelől pedig ezeket alkalmazni is kéne. Többször előfordult, hogy évek éves késéssel, több éves késéssel derült ki valami a nyilvánosság számára, ami neki kellett volna derülnie. Ami a kohéziós politikát illeti. Több főigazgatósággal egyeztettünk, több területen, és érdekelne, hogy a pénzeket hogyan fogják kezelni, a 2014-es 20 közötti időszakban, ugyanis tudjuk, hogy 2015 után csökkent a kiadható pénzek mennyisége. Vagy elkölthető pénzek mennyisége. Aztán érdekelne, hogy mi ez a gazdasági irányultság konkrétabban megfogalmazva. mi a különbség a visszatérítési igények és a tényleges visszatérítések között? Hogyan lesz az egyikből a másik? Amikor a belső vagy amikor az ellenőrzést belsővé tesszük, internalizáljuk, akkor attól ugye eredményeket várnánk, és ez a központosított belső ellenőrzés tényleg megfelel az eredményorientáltságnak, mint struktúra? Mert a főigazgatóságok egymást vádolják, hogy nem tudják egymást ellenőrizni, és végül elvész a felelősség, illetve teljesen szétkenődik hogy eh, milyen pénzből mit értünk el, és ez kinek az érdeme, vagy ha nem, akkor hibája. Aztán milyen eh, késedelmek vannak a 7 éves költségvetés végrehajtásában. Állítólag kevés a kapacitás, emiatt vannak a késések. De állítólag azt is hallom, hogy Ezeket a kapacitásokat a tagállamok nem is akarják fejleszteni, mert nem érdekük ez. Aztán az FC belül a kapacitás építés mennyiben valósul meg? Milyen pénzekre lenne szükség, milyen célokhoz hozzárendelve, ez sem egyértelmű számomra. Még egy utolsó, harmadik terület, amely érdekelne. Folyamatosan az egyszerűsítésről beszélünk. De mi legyen a deficittel, vagy a többlettel? Milyen szabályok lesznek érvényben 2015 után? Ugyanis, ha túl nagy a deficit, a hiány, akkor lehet, hogy szükség lesz egyes tagállamok büdzséjének csökkentésére. De van-e erre vonatkozó intézkedés a 2020-ig terjedő hosszú távú költségvetési tervezésben? Köszönöm még egyszer, amit elmondott bevezetőjében és válaszában. Világos volt, amit elmondott, érthető és ennek viszont örülünk. Alelnök asszony, parancsoljon! Uh, thank you for your, uh, kind... Nagyon köszönöm a kedves szavaikat. Természetesen a munkatársak érdeme, akik a mai előkészítő munkát végezték. Nagyon nagyra értékelem azt a tényt, hogy a viselkedési kódektről a továbbiakban is eszmecserét kell folytatni. Ezt nem lehet örökre megoldani. És természetesen nagyon szeretnénk együttműködni a parlamenttel ebből a célból. Én azt mondtam, hogy van olyan viselkedési kódexünk, amely az alapszerződések elvárásait tükrözi, a tagállamoknál és az intézményeknél még magasabb norma létezik. Mi úgy hiszük, hogy nagyon fontos, és az elnökünk is ezt szeretné, hogy a viselkedési kódexet alkalmazzuk is, amelyen rendelkezünk, és az alkalmazás során tanuljunk ezekből. Tudjuk, hogy voltak változtatások az elfogadás során. Tehát bebizonyítottuk, hogy nyitottak vagyunk a változtatásokra, mégpedig abba az irányba, hogy a szabályok érthetőbbek, ó, és elővigyázatosabbak legyenek. Ha megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, akkor feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy azok a kérdések, amelyek felbukkantak a közférában, a viselkedési kódex gyenge pontjai miatt következtek be, vagy valami más oka van ennek. Pillanatnyilag úgy hisszük, hogy a viselkedési kódex rálátást biztosít a, az engedélyezési eljárásokra, hogyha valaki ö, ö, felelős ezért, az ember tudja, hogy mit tehet és mit nem. És tudom, hogy mit, kit kell kérdezni. Egyértelműen fogalmaz az eljárás, ezt tiszteletbe tartjuk, és az elnök monitorozza azt, hogy tiszteletbe tartjuk-e. Az is egyértelmű, hogy mi történik, ha lejár a mandátumunk. 18 hónapig bármilyen ö, hivatásos tevékenységre vonatkozó terv ö, esetén kötelességünk erről tájékoztatni a bizottságot. Nyilván, hogy hányféle tevékenységről van szó, ez meghatározó, a 18 hónap alatt 114 ilyen tevékenységről hallottunk, ebből 40. Az adhok etikai bizottság tárgyalásának témáját képezte, és tudjuk, hogy mi történik ott. Ha negatív a vélemény, akkor az érintett biztos magyarázatot kérhet, de abban az esetben, amikor a véleményezés negatív eredményt hozott, egyértelmű eredményre jutottunk. Tehát egyértelmű, hogy mit tettünk és mit nem. Ami az átláthatóságot illeti, ezek az eljárások nem lehetnek ennél átláthatóbbak. Mert ahogy megszetik a döntés, a weboldalon is hozzáférhető, úgy, hogy mindenki hozzáfér. Ez az átláthatóság tehát megvan. Megteszünk mindent, amit csak lehet ennek érdekében. Aztán az érdekek nyilat, szóló nyilatkozat, megvan a mechanizmus, hogy hogyan kérhet az ember tanácsot, hogyha nem biztos abban, hogy hogyan kell eljárnia. Tehát ez is segítséget nyújt. A lobbistákkal kapcsolatban is tiszta a helyzet, hogyan fordulhatnak hozzánk, új átláthatósági szabályok léteznek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy olyan viselkedési kódexünk van, amely tényleg megfelel a nemzetközi elvárásoknak, és magasabb színvonalú, mint a tagállamokban és más EU intézményeknél alkalmazandó. Ez a helyzet ma. Természetesen, és még egyszer elmondanám ezt, egyetlen egy ilyen jellegű dokumentumot sem lehet kőbevésni. Nyilván már korábban is eljártunk így, ha bármilyen aggály felmerült. mindig arra kell gondolni, hogy milyen nem szándékos következmények ö, következhetnek be. Ö, hallottam olyan lehetőséget is, hogy öt év legyen a leghosszabb mandátum, elképzelhető ez is. Ha valaki fiatal, produktív tagja a társadalomnak, mint biztos, és öt év után nagyon korlátozódnak a lehetőségei, akkor ez talán szükségtelen korlátot jelentene a legjobbak előtt, és így nem vállalkoznának ilyen feladatra? Nem tudom, ezt meg kellene vitatni minden aspektusában. hogy hol vagyunk, hova szeretnénk eljutni. Nyilván el kell ismerni, hogy milyen jellegű problémával szeretnénk foglalkozni, e, és ez a megfelelő eszköz e, erre. Mert azt hiszem, hogy ön is azt mondta, e, amivel csak egyet tudok érteni, a végrehajtásról van szó, jó ítélőképességről, ez nagyon fontos. Kohéziós politika. Kérem, hogy Manfred beszéljen erről részletesebben, amikor majd válaszol. Itt, én csak annyit szeretnék elmondani, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy a kohéziós politika nagyon jó az országoknak, és az egész EU, Európai Uniónak, ennek nyilvánvaló bizadéka is megvan. A 2007-2013-as értékelő jelentésben ez egyértelműen megfogalmazódik. Mindazonáltal azt is el kell ismernünk, hogy voltak problémák a prioritások megállapításával, a projektek végrehajtásával, és természetesen a mi feladatunk az, hogy a kohéziós beruházások minőségén javítsunk, a közvetlen kezdezményezettek, de az Európai Unió versenyképessége érdekében is. Ezzel pedig a pénzek visszanyerésére térnék rá. Az egyszerűsítést kérdezett rá, ez egyszerűen elengedhetetlen szükséges, és a pénzügyi rendeletben van a legegyszerűbb lehetőség erre, ez az úgynevezett omnibus rendelet csomag, amelynek a jövő év közepére kell kész lennie. Tegnap este összeültem Buzek úrral, hogy megvitassuk azt, hogy hogy tudjuk a legjobban megszervezni a munkánkat, annak érdekében, hogy sikerüljön erre a határidőre elkészíteni. Hogy miért fontos ez, Hát azért, mert hogyha a következő több éves pénzügyi keretre bármilyen hatással akarunk lenni, akkor kész kell, hogy legyen ez a csomag jövő év közepére. Jelentős egyszerűsítésekre van szükség, amely nem ássa alá pénzügyi felelősségünket. Ami a költségvetési visszavételeket illeti csökkentéseket. Ha jól értettem, a Brexit kontextusában tette fel ezt a kérdést, vagy rosszul értettem? Igen, a Brexitre gondoltam bizonyos mértékben. Mi van a... Ezeknek az országoknak szükségük van erre a pénzre, vagy nem? A második kérdés, hogy sikerül felhasználniuk, vagy sem. Ha nem, akkor mi a helyzet? Igen, köszönöm, most már értem. So, so uh, uh first, uh, I'm... Tehát először is. Én eléggé optimista vagyok, és az új programok felgyorsulását fogjuk ettől vár, látni, reméljük. De miért is vagyok optimista? Azért, mert a képsekedés valós okai, a régi programok végrehajtása és a régi pénzek felhasználási lehetősége. Ez az egyik. A másik pedig az új elvárásokhoz való alkalmazkodás. Fokozatosan lassan már eljutunk odáig, már a vége felé járunk ennek a munkának, és egyre gyorsabban ö, képesek ö, ezek az engedélyező hatóságok fellépni. Úgyhogy remélhetőleg 2016 lesz az az év, ahol a legnagyobb lelassulás volt tapasztalható. A kifizetési becslések terén az eredményeink talán még az előző évinél is rosszabbak. Azonban új elvárások vannak a programokat illetően a tagállamokban. Szerintem a legnagyobb ösztönző az, hogy a régi programok pénzét már nem lehet felhasználni. És hogyha az országok az új költségvetés előnyeit akarják élvezni, és nem lesznek már a régi programok, más megoldás nincs eh, számukra, mint hogy felgyorsítsák az új programokat. Ha megnézzük a kifizetések becsléseit, pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy a globális pénztartalékokat tiszteletbe tartjuk, nevezetesen, hogy a további években fel lehet őket használni, nem lesz probléma. Ha ezt tiszteletbe tartjuk. Más szóval, amit az idén nem használunk fel, és jövőre sem használunk fel, a globális tartalékokon keresztül kifizetések vonatkozásában tovább felhasználható lesz ezen programozási időszakban nem lesz további csökkentés természetesen. Ez a feltételezés. Aztán jön a Brexit kérdése. E, ezzel kapcsolatban nem akarnék itt polemizálni, mert egész egyszerűen nem tudjuk, hogy mi a szándék az Egyesült Királyságnak, és szándékainak mi lesz a hatása a tárgyalásokra, ami az EU költségvetését illeti. És mivel nem tudjuk, jobb, ha na, nagyot, nagy levegőt veszünk, elég hosszú lesz a tárgyalás, lesz időnk arra, hogy megértsük, hogy mit szeretnének a költségvetéssel kapcsolatban. Mert néha azt halljuk, hogy ez kemény lesz, hogyha egyszer kint akartak lenni, maradjanak is kint, hát különböző véleményeket hallunk. Amíg ezek egybe nem olvadnak, azt hiszem az volna fair, hogyha azt mondanánk, hogy azon feltételezésből indulunk ki, hogy meg lesz a költségvetés a programok végrehajtására. Az Egyesült Királyság, főleg Tecsere köszönhetően, nagyon jó megállapodást kötött az EU-val a költségvetés illetően, és relatív hozzájárulásuk a költségvetéshez kisebb, mint amilyen súlya nyomnak alatba az EU gazdaságában. Én nem azt mondanám, hogy ez nem jelentős részlet, de azt gondolom, hogy a 27-ek majd össze fognak, ha szükség van erre, mert a körülmények úgy adódják. Elnézést kérek, mondja Gressze azt, hogy még négy kollega van a listán, és csak ketten tudtak hozzászólni a elmúlt másfél órában, úgyhogy a következő kollégának adom meg a szót. Um, Chairman, I want to... Elnök asszony, én is sok szeretettel köszöntöm a a, a, az alelnök asszonyt, és ez eh, teljesen eh, újdonság. Eh, nagyon nagyon csalódott, ugye én azonban azt kell, hogy mondjam, hogy elégedett vagyok, hogy nem veszítettük őt el. A jelentés kimondja, hogy milyen előrelépésekre került sor az alelnök asszonynak és a csapatának ehhez gratulálnunk kell az erőfeszítéseiért. Egyes javaslatokat, amelyeket feltett, vagy megjegyzéseket a hibával, vagy, vagy kudarccal kapcsolatban, mindannyian egyetértünk, hogy a folyamat összetettsége minél bonyolultabb a folyamat, annál, sok, annál több a hiba és szeretnék köszönetet mondani a e, e, kedves megjegyzéseiért a szimplifikációval kapcsolatban. Én nagyon nagy, nekem nagyon nagy örömömre szolgál, hogy látom, hogy az Európai Bizottság az egyszerűsítés felé e, veszi az utat. Ez szerintem most fontosabb, mint bármikor is volt. De szeretnék felvetni egy pontot, amit a jelentéstevő fogalmazott meg hogy gyakorlatilag mindig ugyanazok a hibák, szinte mindig ugyanazok a hibák merülnek fel, mindig ugyanazokon a területeken, ugyanazon a tevékenységben merülnek fel a hibák, vagy, vagy rosszul teljesítés. Ezekre a kitartó hibákra kellene koncentrálni. A kérdésem a következő. Milyen lépésekre kerül sor? Ahogy már a jövőben beszéltünk róla, eh, ahol láttuk a hiba vagy a gyengeség eh, fennálló jellegét, a folyamat felfüggesztéséről is beszélhetnénk. Én tudom, hogy ön is említette ezt a témát, én tudom, hogy azt mondta, hogy majd később szeretne visszatérni erre a kérdésre de azt szeretném, azon gondolkodom, hogy nem lehetne-e önből mégis kicsikarni egy konkrét példát arra vonatkozóan, hogy milyen lépést tettek, és mi volt ennek az eredménye. Jó? Most Szelvama úrnak adom meg a szót, akinek el kell mennie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Én is próbálok rohangálni egyik teremből a másikba, eh, hogy eh, minden feladatomnak megfeleljek. Csak három dolgot szeretnék elmondani, egy percben igyekszem. Azt gondolom, Először is köszönöm az alelnök asszonynak és a munkatársainak a tájékoztatást, kiváló munkát végeztek, de azt gondolom először is, hogy nem csak állandó, de szigorú végrehajtásra van szükség a a pénzügyi rendelet 32. cikke 5-ös bekezdésével kapcsolatban, hogyha folyamatosan magas a hiba határ, akkor tudnunk kell pontosan, hogy hol a hiba, mi, a, mi ennek az oka. Az Európai Bizottság kezében van a kulcs ehhez, úgyhogy nem szabad habozni ezzel kapcsolatban. A másik megjegyzésem, alelnök asszony azt mondta, hogy az Európai Bizottság vissza fog térni a Country Specific Recommendations közzétételére, annak ellenére, hogy milyen válaszokat kaptunk 20 perce itt, még mindig szeretnénk többet látni ebből, több információt kapni, és el kell mondani azt is, hogy elég sok idő volt már az kérdésünkre válaszolni. Végül pedig átláthatóságra van szükség a külső segítségnyújtási menedzsment jelentéssel kapcsolatban. Egyértelműen nincs jogalapja annak, hogy rendszeresen, szisztematikusan titkosság, bizalmaság nyilvánítsák ezt az információt. Köszönöm. Elnök. Megadom a szót a alelnök asszonynak. Ami a, a, a makacs hibákat illeti, eh, természetesen igyekszünk ezeket a területeket tisztázni és együttműködni a szolgálatokkal abban, hogy eh, megoldásokat eh, tegyünk az ügy érdekében. Az például konkrétan az egyszerűsített költségopció. Ezt sikeresen alkalmazzuk, és ennek következtében szisztematikusan sikerült csökkenteni a hibákat. Ez nem ér, alkalmazható minden esetben, de úgy láttuk, hogy például a kis kutatási programok esetében felmerült az, hogy eh, potenciálisan csökkenésre került sor, A, a, a, konkrét példa tehát, amiben előrelépést tudunk látni, az de talán a kollégáim majd kiegészítik. Ami a 32 per 5-ös pontot illeti, különböző országokban, különböző ágazatokban, különböző időpontokban merülnek ezek fel, de ön ugye azt mondja, hogy bizonyos mértékben folyamatos problémáról van szó, és különbséget kell tenni az egyszeri és az ismétlődő hibák között, értem, és ezt komolyan megvizsgáljuk. Ami az ország specifikus ajánlásokat illeti, azt nézzük meg, hogy mi történik ágazati program szempontjából, illetve költségvetési végrehajtási szempontból. Sajnos azt kell mondanom, hogy ma tényleg nem tudok többet mondani. Értem a kérdésüket, foglalkozunk vele, nem tudom, hogy kollégám tud-e erre valamit, valamivel többet mondani. Komolyan veszük ezt a problémát. kollégáinkkal együttműködve igyekszünk megválaszolni a kérdést, ami pedig a bizalmas információt illeti. Erről mit mondhatunk? A kérdés tehát az volt, hogy a közinformációkat ne nyilvánítsuk bizalmasnak. Az egyik opció az az, hogy közzétesszük az információt, ahogy Gressle asszony is tudja, és az elnök is tudja, folyamatosan próbáltuk ezt a budgetban és a többi szolgálatokkal is elérni, hogy a default option az az, hogy megadjuk az információt, közzétesszük az információt. Köszönöm szépen. Ajánla asszony azonban nincs itt. Az jó, mert akkor én jövök, mondja az elnök. Köszönöm szépen a Staff Working Document, te, tehát megígérték, ugye? Ezt köszönöm, ez egy nagyon érdekes anyag, a kolezs anyaga a saját éves jelentéséről. Ez érdekes pontokban különbözik attól, amit mi kapunk meg. Most a kérdés az, hogy a költségvetési rendelet szerint ezt mi is kérhetnénk, meg is szeretnénk tenni, nem tudom, hogy elége így szóban vagy írásban kell. Ha jól értettem, és még, még kis vitát is folytattunk azzal kapcsolatban, hogy jól értettük-e. A, fő, a, a, e, house, a büdzsé főigazgatóságot két igazgatós két főigazgatóságra osztják? Nem, nem, nem úgy van. Akkor én nekem nem volt igazam. Tehát egy helyettes, tehát egy főigazgató helyettes van, igen. Láttuk, hogy nagyon sok főigazgató helyettes van, új pozíciók jönnek tehát létre. A kérdés, hogy kapunk-e e, tájékoztatást arra, hogy hány 2015-ben e, hány főigazgató helyettesi posztot hoztak létre. A költségek még mindig nagyon magasak, úgyhogy jó lenne, hogyha legalább egy kis indoklást kapnánk azzal kapcsolatban, hogy miért van szükség erre most, amikor 5%-kal csökkenteni kell a munkatársi állományt, és korábban miért nem volt ilyen poszt? Aztán ezen kívül szeretnék a számbevő szék jelentésére még utalni, és elnézést kérni Lázár úrtól, akinek nem adtam meg a szót. Érdekes a jelentés, a menedzsment problémák egyre növekednek évről évre, és nem pedig visszaszorulnak, és az Európai Bizottság ugye megpróbál itt, jele, itt rendet rakni, de ez még nem sikerült, nem sikerült teljesen. Most nyolc költségvetés módosítás van, ez azt jelenti, hogy ha kivonjuk a téli és a tavaszi, vagy illetve a nyári szüneteket, akkor ez olyan, mintha havonta egy költségvetés módosítás lenne. Nem lehetne, hogy esetleg le kellene mondanunk az éves költségvetésről? Az MFR felső határokra kell, határokhoz kell koncentrálnunk, ragaszkodnunk az egyes fejezetekben. Azt hiszem, hogy ez nagyon nagy egyszerűsítési lépés lenne. Ez komolyan gondolom ezt a kérdést ugyanis költségvetési bizottsági tagként én is foglalkozom ezzel a kérdéssel, úgyhogy kritikusan, kritikus szemmel tekintem ezt a problémát. Még egy probléma. 339 milliárdnyi ral, amit a számvevőszék megállapított, folyamatosan nőnek a számok, nem az Európai Bizottság hibája ez, de valamilyen formában, valamilyen tervre szükség van. A kérdés pedig az, hogy mi e, az elképzelhető. A számvevőszék beszámolt egy, egy e, kifizetési előrejelzésről, mi lenne elképzelhető. Hogyha a tagállamokat nem tudjuk rábeszélni arra, hogy korábban adják ki a pénzt, költsék el a pénzt, most már a négy évre emelkedett az átlagos eszközkihasználtság. Ez azt jelenti, hogy hatalmas pénzek halmozódnak fel, úgyhogy talán a belső audit szolgálat számára ez egy hálás feladat lenne. Ez lenne az egyik kérdésem. Aztán van még egy, ami a belső auditot illeti. 2007 és 2013 között hány projektet finanszíroztak a strukturális alapból? az jó lenne megkapni ezt a számot, mert a regi főigazgatóság azt mondja, hogy több mint egy millió. Itt komolyan felmerül a kérdés, hogy ez ki ellenőrzi. Van-e áttekintés ezzel kapcsolatban 2007 és 2013 között? Hány strukturális alap projektet finanszíroztak? Tessék, meg a szót. Köszönöm jelentést majd elküldjük, ahogy a kollégáim látom, nincs is szükség, hogy ezt írásban kérjék. Ami a főtitkár helyetteseket illeti, megvizsgáltuk a, a menedzsment képességeinket, és arra jutottunk, hogy a főigazgató helyettesi állást nem eléggé rendszerszerű, koherens módon hozták létre, nem egységesen a különböző digitnél. Szeretnénk ezt egységesebbé tenni, hogy jobban összevethető legyen a főigazgatók, a helyettes főigazgatók munkája, és egyértelműbbek legyenek az irányítási struktúrák. Néhány új posztot is létrehoztunk, például a DG Budgetnál, de meg tudom indokolni, hogy konkrétan miért volt erre szükség. És a szinergiák és hatékonysági célok fejezetben eldöntöttük, hogy közelítjük egymáshoz a főigazgatóságok struktúráit. Egyébként alapvetően létszám csökkentés volt. Az a benyomásunk, hogy a tartalom és a funkció nem volt egységben több helyütt. Néhány tanácsadói posztot is eltöröltünk a fő igazgató helyettes alatt. Hamarosan szerintem ott tartunk majd, hogy újra lehet munkahelyeket teremteni, néhányat, és közben persze nagyon odafigyeltünk a nemek közötti egyensúlyra. Korábban csak négy főigazgató helyettes volt nő. Most, mivel kettő előre lépett, most már csak kettő van. Minden posztot azonban elsősorban az érdem alapján adunk oda, ha a férfi a jobb, akkor ő kapja a munkát, ha egy férfi és nő is jelentkezik, de egyformán megfelelnének, vagy persze a nő eleve szakmailag jobb, akkor a nő kapja meg a munkát. Az én dj jó példa erre, éppen most vettünk föl egy férfit, ugye a főtitkár helyettesi posztra Ivánov volt a legjobb jelölt, de az egyik legjobb igazgatónk egy belga férfi, tehát ami elsősorban számít a rátermettség, de van egy 40%-os kvóta célunk, mert azért szeretnénk a diverzitást, a nők szerepét növelni mindenképpen. Ez szép lassan azért folyik, tájékoztatjuk majd folyamatosan a parlamentet erről. Minden alkalommal, ha új munkahely jön létre valahol, akkor ennek nagyon nagy hangsúlyt adunk. Például az Kiknél csak egy főigazgató volt, de ott létrehoztunk egy konferencia menedzser posztot, amelyet tehát a konferencia termek, a tolmácsolás dolgait egy nő viszi, ugyanakkor mégis sikerült tök, csökkentenünk a költségeket. A főtitkár helyettesi posztra egy nő volt a legalkalmasabb. Persze, hogyha sikerül a funkcionális konferencia menedzsmentet megvalósítanunk, akkor ez a poszt megszűnik, és akkor majd megint felmerül a kérdés. 239. Ja, még volt egy pár kérdés a belső auditra vonatkozóan, a kollega úrnak adnám meg a szót, ha lehetséges. Ugye a 2005-ös a 15-ös jelentés elérhető, csak éppen nincs a parlament honlapján. Ami a 99 per 3-as jelentést illeti, ezt az audit jelentést a bizottságnál, erről ezt is elküldhetjük, tehát hivatalosan ez megküldhető. Ami a tervezett projekteket illeti, az IS-nek nincsen információja mindegyikről. Még éppen ellenőrizzük a felelős DG-t, tehát nekünk felügyeleti jogkörünk van, ez a vizsgálat még nem zárult le, de amint lezárul, annak az eredményeit nyilván közöljük. Tehát ezzel még nem rendelkezünk, azért nem tudtuk elküldeni. Köszönöm, alelnök asszony. Rál 217,6 millió euró, plusz ott van még az a 300 millió, és akkor a cashflow előrejelzés az LMF végéig azt mondja, illetve hát arra irányul ez az elemzés, hogy mennyit lehet ebből teljesíteni, átütemezni, és nyilván ezt az új MMF tárgyalások kezdeténél is figyelembe kell venni. Nem csak folyamatosan dolgozunk a 32-es cikk ötös pontjának megvalósításán, hanem nagyon nagy összhangban tesszük ezt, tipikusan és speciálisan az említett célok érdekében. Az éves beselek aktivitás jelentésben mindig megfogalmazódik, hogy mi volt az aktuális probléma, mit tettünk annak a olvaslására, mit sikerült megoldani, milyen eredménnyel. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Ajala asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm alelnök asszonynak is, hogy eljött hozzánk. És szerepe úrnak, és köszönöm az érdeklődést a téma iránt. És persze árnyék előadóinknak is. Ami a bevételeket illeti, itt a bizottságunkban folyamatos feladatunk ugye a bevételek kiadások ellenőrzése. Most 2014-re tekintünk vissza, 2015-ről még nem tudjuk, hogy mit mondhatunk. A 2010 négyes évben voltak gondok a, a normák a betartásával, ezt a bizottság el is ismerte, viszont ha ezeket mind orvosolni akarnák, akkor ennek ugye pénzügyi következménye is van. Szeretném tudni, hogy mik ezek a pénzügyi következmények, ez mennyiben befolyásolja majd a következő év költségvetését. Másodszorban az Ami az EU külső támogatásait illeti, az Európai Beruházási Alapjavára most megszorítások voltak, létrejöttek a trust fundok a költségvetésen kívül, hogy a hirtelen adódott problémákat sikerüljön megoldani. Most ezek olyan pénzügyi eszközök, amelyek de a számvevőszéki jelentés is kritikusan utal, hogyan lehet korlátokat szabni ennek a költségvetésen kívüliségnek? Mert sokszor előfordult, hogy a biztosok mindent megígértek, és akkor hiteleket vesznek fel az ígéreteik tartására. Ami pedig a visszatérítéseket illeti. Ön is utalt erre, köszönöm ezt. A költségvetés végrehajtása során hosszú távon más részletekre kell odafigyelni, mint az éves ellenőrzések során. El Parlamento hemos pedido flexibilidad para el nuestro, esa flexibilidad yo se la doy. En la negociación de esas recuperaciones es donde yo querría plantearle. A tagállamok való vissza, pénz visszabehajtásokkal ugye védjük az európai költségvetést, de ennek hatása van a nemzeti költségvetésekre a társfinanszírozás miatt. Tehát bezárul az ördögi kör. Hogyan lehetne ebből kitörni, hogyan lehet olyan gyakorlatot megvalósítani, amelynek hatása a visszatérítési területen pozitív politikai hozományjal jár.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 a rossz végrehajtásból adódó teher. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a rendszert? Hogyan lehetne a kormányoknak olyan ösztönzőket megfogalmazni, hogy jobban teljesítsenek, jobban költsék el az alapokat? És akkor a 2020-as Horizont programról beszélnék, a társ előadókkal kiváló volt az együttműködésünk ebben a témában. A bizottsági szolgálatok válasza azonban nem elég tett ki eléggé, részben nem is válaszoltak egyáltalán a kérdéseinkre. Azt mondják, hogy ezeket megvitattuk, de nem. Majd meglátjuk, hogy a két Horizont 2020-as problémáit sikerül-e megoldani. Ez még nem világos számomra. Kérem, hogy Gorgieva asszony hason oda, hogy a különböző szolgálatai végre választ adjanak ezekre a kérdésekre. I, uh, I would, uh... Először a pénzügyi eszközökről, illetve a visszaszerzésről, a nettó korrekcióról szóló kérdésekre válaszolnék. A többiek vonatkozásában azt hiszem a kollégák az illetékesek. Be kell vallanom, hogy nem egészen értettem az első kérdést. Úgyhogy a legelején volt egy kérdés még, azt nem egészen értettem. Á, érte, a brutó jövedelemről volt szó. Oké. Okay. Nézzük a pénzügyi eszközöket először. Akkor alkalmazunk ezeket, amikor szükség van rá, nem akkor, amikor nem. hitelek, garanciák nem használhatók nem megfelelő módon. A megfelelő költségvetési helyet kell felhasználni erre, és ahol a magánszférát lehet kicsit lehetőséghez juttatni, például a munkahelyteremtéssel, stb. Például a pénzügyi eszköz visszafordítása amikor nem megfelelő eszköz. A félidős javaslatban egy részét a CEF-ből két részre osztjuk. Egyik részét az Európai Stratégiai Beruházási Alapba, ami dinamikusabban működik, mint a CEF alatti pénzügyi eszközök. Egy másik részt pedig a CEF ösztöndíjra szánt részébe utaljuk, mert úgy gondoltuk, hogy ez így jobb. De értem, mindig nagyon óvatosan kell eljárnunk, és óvatosan megválasztani, hogy milyen eszközhöz nyúlunk, hogy a pénzügyi eszközöket hatékonyan tudjuk alkalmazni. De aztán ott vannak a belső auditok, a számbevőszék auditja, ezek persze nagyon hasznosak. Visszaszerzés a leges legjobb világban. Ideális körülmények között. Erre nincs szükség, mert a preventív intézkedések a visszaszerzést szükségtelenné teszik. Azonban ez nagyon jó ösztönzőnek bizonyult a teljesítmény növelés érdekében, és persze megfelelő eszközök is, főleg amikor a ismétlődő vagy magas szintű ö, hiba százalékokról van szó. Ahogy hogy önök is tudják, visszaszerzünk egy bizonyos összeget, illetve újra felülvizsgáljuk, hogy mi volt az ok annak, hogy nem tudták felhasználni a pénzeket, és hogyha szükség van rá, nem félünk attól sem, hogy nettó korrekciókat alkalmazunk. de más tényezők is befolyásolhatják a projektektől való elállást. A parlament segítségével egyébként azt javasoljuk, hogy újra felhasználhassuk ezeket a lehetőségeket az új úgynevezett válság tartalékban. Pillanatnyilag nem tudom, hogy elfogadásra került-e, de minimalizálja ez a kifizetések csökkenés, csökkenő tendenciáját a költségvetésben. Persze nem egyenlő hatású, de megvan ez is. Horizont 2020. Én úgy érzem, hogy el kell ismernünk, hogy nagyon sok kockázat az innováció terén, nem ugyanaz. Kicsit őszintébbeknek kell lennünk, nyitottabbaknak, hogyha ösztönözni akarjuk az innovációt. Volt olyan idő, amikor a kezdő cégeknek az előző tevékenységüket kellett bebizonyítani ahhoz, hogy hozzáférnek az EU-s alapokhoz. Tehát ez egyszerűen nem lehetséges. Tehát azért egy bizonyos tolerancia szintet be kell építeni az ismeretlenek világába, mert ugye a kérdés az, hogy mennyi kockázati toleranciát tudunk beépíteni, ez már más káposzta. Az innováció természeténél fogva egy kicsit váratlan terület, és úgy gondolom, hogyha túl szorosak, szorosan szigorú ellenőrzésekkel közelítjük meg ezt a területet, úgy látom, hogy rázza a fejét, Sajnos nem halljuk a hozzászólást, nincs bekapcsolva a mikrofon. A válasz. Igen, igen. Valószínűleg nem én vagyok a legjobb, legmegfelelőbb személy, hogy erre válaszoljak, majd a kollégám, hogyha jön, megpróbál erre válaszolni. Komolyan vesszük, nyilván önök is. Még a 339 milliárdra szeretnék visszatérni elférni 217-ral és 112 milliárd a egyéb pontokra, például az atomerőművek megszüntetésére, illetve egyéb tevékenységekre. Ezek olyan dolgok, amelyek belátható határidőn belül megtörténnek. Itt most nem a 30 év múlva kifizetett nyugellátástról van szó. Kérdés az, hogy milyen tervünk van, és nem vagyok benne biztos, hogy a komolyan vett kérdésemre kaptam-e választ, hogy komolyan kell -e vennünk, ez, hogy komolyan kellene vennünk a az éves jelentéseket, vagy ettől eltekinthetünk-e? Megadom a szót a alelnök asszonynak. Tegnap bemutattuk a 2020-ig tartó számokat, és megnéztük arra projekciót, illetve az ezzel kapcsolatos következtetéseket el tudjuk küldeni önöknek. A RAL profil nagyon hasonló lesz az előző programozási időszakhoz, és most normalizáljuk a, RAL, RAL-okat. Lehet, hogy nem én tudom a legjobban megválaszolni ezt a kérdést, meg kell néznünk, meg kell kérdeznünk a kollégákat, akik velünk ezen dolgoznak, hogy mire tudunk jutni. Itt megnézem a csapatot, és nem vagyok benne biztos, hogy itt van velünk valaki olyan, aki meg tudja adni az információkat. Köszönöm szépen! Mindig is szívesen fogadtuk az írásbeli információkat. Ez a téma Nyilván gyakran lesz majd még napirenden. Még megadnám gyorsan a szót a számvevőszék képviselőjének, és aztán a jelentéstevőnek. Thank you, Madam Chair. I will be very brief. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Elmagyaráztuk már itt az ülésen a, az okokat az ANPR-val kapcsolatos megjegyzésekre vonatkozóan, hogy ezek miért nincsenek bent a e, jelentésben. és igyekszünk előkészíteni időben a dokumentumokat a mentesítésre, ami a belső auditok, e, audit ügyeket illeti, ezekre már kitértünk, és várjuk önökkel, e, illetve a szakbizottsággal való további eszmecserét. Végül pedig ami azt a véleményt illeti, amelyet január végéig kellene az, a számvevő a pénzügyi rendelettel kapcsolatban beküldenünk, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy figyelembe vegyük az ajánlásokat, kiegészítéseket az EMPR-ral kapcsolatban. Az Európai Bizottságot kérem, hogy ezt a jó példát, amit idén eh, bevezettünk, ezt eh, vigyék tovább függetlenül a pénzügyi rendetben szereplő mm, határidőktől egy modern, konstruktív audit együttműködésre van szükség, és eh, akár tervezett formában rendelkezésre álló dokumentumokat is minél gyorsabban tovább kellene adni egymáshoz a munkánk végzése érdekében. Köszönöm szépen, jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony, mivel a múlt héten és itt ültem, ott, ahol, ott ültem, ahol az elnök asszony, az AKP delegációban. Én tudom, hogy nagyon rossz a klíma itt, és nagyon hideg van, úgyhogy nem akarom túl hosszúra húzni. Amit az elnök asszony mondott, az, ami az költségvetés éves jellegét feladjuk. E, vagy nem. Én akkor, amikor polgármester voltam, ez jó lett volna, mert akkor még inkább rugalmasak lehettünk volna, és és akkoriban a járási parlament volt ugye az ellenőrző szervünk. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk javítani az éves eh, jelentés eh, megbízhatóságát és átláthatóságát, és akkor a governance témára eh, kell itt kitérnünk, a politikai irányításra, politikai felelősség témájára, és itt is nekem is kellett tanulnom. Az Európai Unióban a költségvetési felelősség a politikai felelősségtől szétválik. A költségvetési felelősség a tisztviselőknél, a politikai pedig a biztosoknál van, ez is jó lett volna, hogyha nálunk is így lett volna. Én a költségvetés végrehajtását a tisztviselőkre eh, háríthattam volna, de hogyha ott szabálytalanságra került volna sor, vagy eh, változtatásokat kellett volna elérni, akkor én lettem volna eh, felelős a nyilvánosság és az ellenőrző szervem a parlament felé az az a téma, ami a governance témájában az Európai Bizottságban nyilván még, téma, még fontos vitapont lesz, és alapvető, vagy a vita alapját képezhetik a a számvevőszék dokumentumai. Köszönöm szépen az együttműködést az alelnök asszonyjal, nagyon gyümölcsöző volt ez, és itt rendelkezésre áll a szakbizottsági üléseken, és mindig nyitott a további kérdéseket illetően, és a vitát illetően. Ez nem mindenkinél van így, úgyhogy szeretnék még egyszer köszönetet mondani a mai vitáját is, bár nyilván vannak olyan pontok, amelyekben folytatódik majd még az egyeztetés. Az országspecifikus ajánlások, az egyes programok rugalmasabbá tétele, volt vita bizonyos országokkal kapcsolatban is, most erről beszéltünk, ahogy a kohéziós struktúrás alapokkal kapcsolatban nagyon rugalmatlanok a a, a programok, most látjuk, hogy nagyon nagy az késlekedés, és itt összekapcsolni a dolgokat, a között, amit megállapítottunk az országspecifikus ajánlások keretében, és a struktúrás alapok által rendelkezésre bocsátott lehetőségek között, hogyha az egyes országos vagy nemzeti költségvetések nem elegendőek. Nos, erről még el kellene gondolkodni és ez a strukturális és kohéziós politikába egy új megközelítést hozna. E, emellett, ami a közvetlen felelősséget illeti, a költségvetési kérdésekkel kapcsolatban is, például a governance témája. Azt hiszem, hogy itt a jó együttműködésre van szükség. A számvevőszék, az, az bizottság és a parlament között, illetve más területekkel is a mi szakbizottságainkkal. Gyakran ö, tapasztalom, és a többi bizottságban is nyilván így van ez, hát ott is vagyok, ö, ott is tag vagyok. Ö, általában úgy látnak bennünket, mint a, a gonosz ellenőröket, akiknek semmi más ö, mániájuk nincs, csak hogy állandóan a hibákat kutassák. Ez nem így van. Azok az, azok az értékes ajánlások, amiket kapunk a számbevőszéktől, azok nagyon fontosak, és a munkánkat szeretnénk javítani ennek köszönhetően, hogy az Európai Unió is jobban meg tudjon felelni a feladatainak, kötelezettségeinek. Hogyha valaki a szakbizottságunk tagja, vagy egy delegáció tag egy témát kezelés az engem egy biztos felhív, és azt mondja nekem, hogy ne legyünk mi az ellenőrzési talibánok, hanem a politikai dimenziót fedjük le. Hát hadd nyugtassak meg mindenkit, hogy a politikai dimenzió nagyon fontos, ezt tudjuk, de ezzel ne felejtsük el, hogy az európai adófizetők pénzével gazdálkodunk, és ennek során ez nagyon fontos szempont. Eh, Kraft úr elmondta, hogy a pénzügyi eszközök, a eh, trust fundok alapján mindenkit tájékoztatni kell arról, hogy mi történik ezekkel, hogy az igazgatás, a végrehajtás hogyan valósul meg. Azt kell megállapítanom a trust fundoknál és a pénzügyi eszközöknél, hogy ezek a, benne vannak a költségvetésben. És a Lisszaboni, ami a Lisszaboni szerződést illeti, mi vagyunk felelősek ezért, úgyhogy azt szeretnénk, hogyha a trust fundokon belül és a végrehajtásban is tájékoztatást kapnánk, hogy ezen eszközök sikeréről mi is meggyőződhessünk. Köszönöm szépen, ennyiben hagynám, és természetesen még folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen, elnök. Igen, én is köszönöm szépen és majd egy másik ülésen folytathatnánk önökkel az eszmecserét a 2014-es mentesítési jelentés készítőjével a formális mentesítési eljárásról. Köszönöm szépen, ezzel lezárom az ülést, és köszönöm a tolmácsoknak, hogy egy kis, kicsit több időt hagytak nekünk. Köszönöm.